Elkezdjük az ülést, kedves kollégáim, kérem foglaljanak helyet. Elkezdjük a napi rendtervezet elfogadásával. Rámutatnék néhány módosításra az eredetihez képest. A titkárság önöket, önöknek elküldte tegnapi napon az módosított napi rendtervezetet. Először is a líbiai események tragikus aktualitása arra kényszerített engem, hogy egy hatos pontot adjak a napirendhez, megkérdezzük a bizottságot, hogy milyen intézkedéseket tesznek aznak érdekében, azok a tömegek érdekében, akik a Tunézia és Líbia határánál vannak. Tömegekről van szó. A aztán az AFET és DEVE szakbizottságok igen sűrű programja miatt Strichler asszony jelentését fogjuk megtárgyalni. A 67-es eh, ENSZ közgyűlési ajánlások, tanácsoknak szóló ajánlásokról van szó. Aztán Görenz úri jelentése, amelyik a fejlődő országoknak nyújtandó segítségről szól. Ez a 13. pontnál tehát Görenc úrnak a jelentését helyettesítettük Strifler asszony jelentésével. Van egy másik jelentés, ez a 15. napirendi pontnál szerepel, ez egy feedback, amelyik a DCI-nak a végrehajtásáról szól. A C munkacsoport fogja ezt bemutatni, amelyik a, a menedék és vándorlás kérdéséről szól. Nos, kérdem a jelenlévőket, hogy van-e egyéb módosítási javaslat a napi rendtervezetet illetően? Hogyha nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Megkapták a 2011. január 25 és 26 illetve 2011. február 7-i jegyzőkönyveket, amennyiben vannak megjegyzések, kérem ezeket jutassák el a titkársághoz, amennyiben nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. Nincsen személyes bejelenteni valam. A bizottságot kérdem, hogy van-e valamilyen bejelenteni valója? Igen, elnök asszony, néhány információt szeretnék megosztani önökkel. A biztos a csendes óceán térségében van küldetésben, a Pacific Island Forumban, szeretne egy eh, éghajlatváltozás elleni programot aláírni, egy stratégiai együttműködésről lenne szó a csendes térséggel erre, ebben a témában. A másik dolog, amit rá szeretnék mutatni, amely érdekes lehet a szakbizottság tagjai számára, az az, hogy a a brit együttműködési minisztérium egy jelentést eh, adott ki multilaterális kérdésekben, és a FET a multilaterális együttműködések keretében sok anyag van ebben a kérdésben, talán érdemes ezt áttekinteni, mert javítani lehet a FET értékelés. Nagyon pozitív minden esetre. Csak ennyit szeretnénk, szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hatos napi rendi pont. Hozzászólás csak gratulálni szerettem volna a bizottságnak. Eh, nagyon sok konzervatív MEP képviselő ül itt. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés kiváló. Mindig küzdenem kell azért, hogy meg tudjam védeni a bizottságot nyilvánosan, és a sajtóban is. És tessék, itt egy független jelentés, amely azt mondja, hogy az önök ECOFAN és EDF támogatásainak rendszere kiváló, és nagyon jó a segélyprogram is. Tehát úgy gondolom, hogy meg kellene néznünk, hogy hogy tudtak erre a következtetésre jutni, és magunknak és az ellenőrző bizottságunknak is, a költségvetés ellenőrző bizottságnak is elmondani, hogy mit tudnak a britek, amit mi nem tudunk. Merci. Köszönöm szépen, Berman úr. Given the excellent uh, figyelembe véve a kiváló kapcsolatokat Ners Diva képviselő úr és eh, Mitchell eh, eh, úr között. Talán meg lehetne kérdezni a minisztert, hogy tekintse át, gondolja át újra az álláspontját. Az ILO-t teljesítő szervezetnek minősítette, és úgy gondolom, hogy rendkívül nagy szükség van erre a szervezetre, hiszen a munkaadók, az államok és a munkavállalók ott találkoznak, hogy világszerte a munkakörményeket meg tudják beszélni, és nagyon sajnálom, hogy itt egy nagyon negatív precedensre kerül sor. Ennek asszony úgy gondolom, hogy Mitchell úr javasolta azt, hogy hívjuk meg a minisztert, hogy át tudnánk ezt beszélni. Akkor rátérünk a hatos napi rendi pontra, amely azokkal a személyekkel foglalkozik, akik Líbiában vannak a határ mentén, Lukner urat hallgatjuk meg, aki el fogja mondani, hogy az Európai Unió milyen intézkedéseket foganasított annak érdekében, hogy segítsen ezeknek a líbiai menekülteknek. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt jelentéstevő asszony, nagyon röviden és tömören fogom áttekinteni a jelenlegi helyzetet a mai reggeli állás alapján, és elmondom, hogy mit is teszünk. Jelenleg 160 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Ezek olyan emberek, akik átmentek az egyiptomi, tunéziai határon, néhány az algériai határon is átkeltek, és Nigerbe is átmentek többen. A helyzet Egyiptomban viszonylag nyugodt. Az IOM egy tranzit tábort állított fel, az egyiptomi vöröskereszt és egyiptomi hadsereg segíti az országba érkezőket. A legnagyobb aggodalom jelenleg a líbiai-tunéziai határon kialakult helyzet miatt van. Az elmúlt napokban 6000 egyiptomi lépte át a határt, Líbiában dolgozó, bocsánat, a, van egy új jelentés, 40 ezer ember ragadt be a libiai oldalon, mert a tunéziaiak lezárták a libiai tunéziai határt, mert a tunéziai befogadó képesség véges. 40 ezer ember eltűnt ma reggel. A Kadhafi támogatói oda mentek a határhoz, és élelmiszer dobtak a falakon és a kerítéseken át. Később majd aktualizáljuk az adatainkat, de aggódunk amiatt, hogy mi történt ezzel a 40 ezer emberrel. Valószínűleg elmozdították őket, valamilyen táborba vitték őket a líbiai oldalon. Jelenleg ennyit tudok elmondani, ezt az ülés előtt kapta meg ezt a jelentést. Ami a tunézi oldalt illeti, a tábor befogadó képessége 15.100 ember csak. Ennyit lehet befogadni, de nő az érkezők száma. Ami Líbiát magát illeti, a helyzet Kelet-Líbiában, Bengázi övezetben viszonylag nyugodt a helyzet, de tegnap zsoldosok hajtottak végre támadásokat, 200 kilométerre Bengázitól történtek ezek a támadások, a támadásokat vissza ö, tudták szorítani. A Mengeleva biztos asszony elment Onéziába, és a Győri asszonyt, a magyar EU integrációt, EU ügyekét felelős államtitkár asszonyt is meghívta, hogy kísérje el, meg akarják nézni a helyszínen, hogy mi történik és mit kell tenni. Mi alapvetően a kezdetetől fogva először is arra figyeltünk, hogy az EU állampolgárokat evakuáljuk. A monitoring és információs központon keresztül csak 30 európai állampolgáról tudunk, akik el akarják hagyni Líbiát. Mintegy ezer ember van még az országban, és vannak kanadai légijáratok, amelyek Tripoliba és Tripoliból indulnak. Ami a humanitárius helyzetet illeti, szakértői csoportokat mobilizáltunk február 22-én. Két szakértőnk van Egyiptomban, volt két szakértőnk, aki Líbiába ment tegnap reggel, és négy szakértőnk van Tunéziában. Egy szakértőt küldtünk egy undak csapattal, tegnap indultak Tunéziába ami a kicsit félrevezető, zavaros média tájékoztatásokat illeti, a líbiai szakértő fegyvertelenül és fegyveres kísérlet nélkül utazik. Késlekedett a mozgósítás, mert mi azt szeretük volna, hogyha nem mennének fegyveres kísérettel. A líbiai vörös keresztel együttműködve történik ez az akció. Azonnali 3 millió eurós támogatást hagytunk jóvá Barozó bizottság elnöke tegnap jelentette be, hogy 10 millió euróra növelték ezt a segélyt. Már elköteleztük magunkat a Nemzetközi Migrációs és az, az ENSZ menekültügyi hivatalnak 5,5 millió euró nagyságban. Ez az emberek hazatelepítését finanszírozó programokra való. Koordinálnunk kell minden logisztikai támogatási lehetőséget, amelyet a Nemzetközi Migrációs és az ENSZ menekültügyi hivatalának adhatunk. Ma küldünk egy hat fős európaiból álló csapatot, hogy a helyszínen tudjuk a az ENSZ menekültügyi hivatalával, a bevándorlási hivatal és a tunizatóságokkal együttműködni. Franciaország és az Egyesült Királyság már kijelentették, sőt nem csak bejelentették, hanem repülőgépeket és hajókat kívánnak rendelkezésre bocsátani az egyiptomi állampolgárok számára, akik haza szeretnének menni Líbiából. Jelenleg 12 ezer ember tudnak evakuálni a következő öt napban. Frattini miniszter úr bejelentette, hogy Olaszország is csatlakozik ezen erőfeszítésekhez, tehát ez a kapacitás megnövelhető. A többi tagállam mozgósítja humanitárius segély eh, mechanizmusait, Elnézést kérek, ha nem teljes a rendelkezésemre álló információ. 8 millió eurót bocsátott a Dánia, 660 ezer Németország, Finnország 1,3 millió eurót, és küld egy finn orvosi csapatot Tunéziába. Tudom, hogy más tagállamok is ö, segítséget kívánnak nyújtani, de sajnos nem tudok egyenlőtt többet mondani. Köszönöm szépen, Görenc úr, öné a szó. il y a beaucoup de questions à poser à, a kérdés felmerül ebben a témában. Két kérdést szeretnék feltenni. Először is, vannak további hivatalos ö, ö, személyek, akikvel lehet tárgyalni. Beszélt ön a humanitárius segítségről, a, a, a Vörös Keresztnek a megfelelőjével, és valószínűleg vannak még olyannak, akikkel lehet hivatalos párbeszédet folytatni Líbiában. Ez a fajta párbeszéd egyáltalán lehetséges-e? Kétségeim vannak, erős kétségeim e felől. Aztán, ami a finanszírozást illeti, nagyon sok gondot okoz az év során. Felmerült önben az, hogy esetleg egy verseny indul el a között, a források között, amelyeket erre a helyzetre szánjuk, és azok között, a források között, amelyek a fejlődő országok támogatására irányulnak. Mitchell úr, önél szó. Csállak. Nagyon rövid tudok lenni. Először is szeretnék köszönet mondani a bizottságnak a beszámolója és remélem hallom, hogy biztos el fog látogatni a régióba. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet nagyon könnyen eszkalálódhat, és ami az eh, humanitárius segítséget illeti, közvetlen jövőben bekövetkezhet ez. Tehát mindenképpen szükség lenne valamiféle elektronikus kommunikációt létrehozni a szakbizottság eh, tagjai eh, és az események részvevői között, hogy a bizottság részéről lehessen látni, hogy mi is történik mindenképpen szorosabb kommunikációra lenne szükség minden körmények között. Úgy gondolom, hogy nagyon sokszor kapunk kritikát arra, hogy az Európai Unió nem lép, és amikor a főbiztos szintjére menjünk, akkor azt látjuk, hogy valóban történtek intézkedések, csak erről igazándiból nem született megfelelő tájékoztatás hiszen a tagállamok is érdeklődni fognak ez iránt. Úgy gondolom, hogy például Tripoliban és más helyeken eh, repülőtereken káosz uralkodik, eh, sorbának az emberek, eh, jegyeket kapnak, és aztán a jegyet elveszik tőlük. Összességében elég keményen bánnak az emberekkel, és vannak bizonyos kockázatok a sajátjaink Eh, is szemben néznek bizonyos kockázatokkal. Nem tudom, hogy szükséges, lehetséges lenne a humanitárius eh, osztálynak a bizottságon belül eh, valamilyen módon segíteni abban, hogy a repülőtereken az emberekkel úgy bánjanak, mint emberekkel, és ne legyen, ne forduljon elő az, hogy az egyik pillanatban reményt látnak megcsillanni, másik pillanatban tönkre mennek, füstbe mennek a reményeik, nyilván azért, mert valaki más a jegyekkel üzérkedik. Bergman úr. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a nagyon is pontos, precíz összefoglalót, ezt a konkrét összefoglalót. Azt szeretném kérdezni, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a tagállamok által végrehajtott programok elegendőek-e, és a bizottság úgy gondolja, hogy a tagállamok és a bizottság között együttműködés kielégítő-e. Köszönöm szépen. Svensson úr, ön kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a vita megmutatja, hogy mi történik, amikor Kadafi a tüzérségét a saját népe ellen fordítja. Lehetnek eltérő véleményeink, azonban én azon csodálkozom, és talán sokan mások is csodálkoznak, anélkül, hogy jól ismernénk a helyzetet, hogy lehet az, hogy a világ, a nemzetközi közösség nem tud segíteni ezeken az embereken a határok mentén. Hát látjuk, egész nap látjuk a tévéképenyőn, a különböző tévécsatornákon, az elkeseredett bangladesi menekülteket, akik fáznak, fagyoskodnak, nincsenek takaróik. Hát ez hogy lehet? Hát de nincs arra lehetőség, hogy eszközöket találjunk arra, forrásokat szabadítsunk fel az emberek megsegítésére. Tehát ez nem lehet elképzelni, hogy ezek az embereket nem lehet ellátni. Lehetne úgymond takaró bombákat küldeni, lehet, hogy furcsán hangzik ez, hát ledobálni takarókat. Tehát Egyiptom, amikor Egyiptom és Tunézia megkezdte a forradalmi hullám sorozatot, mindenki gondolhatott arra, hogy Líbia is sorra fog kerülni. És hát ott még súlyosabb a helyzet. És ugye hát ki is derült, beigazolódott az az elvárás, hogy Líbiát is elérje a forradalmi láz delegációkat küldünk, szakértőket, orvosokat küldünk mindenhova. Ez nagyon szép és jó, ez rendben van, de időközben ezeknek az embereknek nagyon rossz a helyzetük. Kell legyen nemzetközi készenlét, hogy segítsük ezeket az embereket. Az üres szavakkal szegények nem sokra mennek. Najsz Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a napirendi pontot felvette, hiszen nagyon aktuális ez a téma, nagyon fontos. A bizottság jelentéséből kiderül, hogy február 23-a óta a bizottság készen áll, két hét telt el azóta. Világos volt az, hogy menekült áradattal eh, számíthatunk eh, Tunézia és Egyiptom irányába, mert Líbia nagyon sok külföldi munkavállalót eh, foglalkoztatott. Ha megnézzük a líbiai-tunéziai határt, hát megállapítható, hogy a tunéziai hatóságok, kivetképpen a hadsereg nem bírja már ezt a menekült áradatot felvenni. Ahogy hallottuk, több tízezer ember várakozik a líbiai-tunéziai határon, hogy beléphessen a tunéziai határon át. Azt gondolom, hogy az EU-nak mi a tagállamokat kellene felhívni arra, hogy gyorsan logisztikai segítséget nyújtsanak a probléma megoldására. Aki gyorsan, akit haza lehet repíteni Egyiptomba, vagy hajóval el lehet jutatni haza, minél többen, minél gyorsabban el tudnak jutni haza, annál hamarabb enyhül az ottani helyzet. Akinek van logisztikája, hát azok mi vagyunk. Nem értem, hogy a tagállamok ennyire keveset tesznek ezen a területen. Ma reggel azt hallottam, hogy például a német külügyminisztérium az Egyiptomba irányuló turistáknak szóló figyelmeztetéseket feloldotta. A turisták Egyiptomba repülnek, ott nyaralnak, és közben nem tudunk logisztikai segítséget nyújtani. Hát ezt nem értem, hogy az ottan bajba került embereket megsegítsük és a határövezetből a libiai-tunézia határból elszállítassuk. A helyzet tovább romolhat napról napra. Polgárháború alakul ki Nyugat-Líbiában, éppen Tripolis környékén. Hát látjuk a képeket, és a, azt hiszem a logisztika terén EU-ként és tagállamként sokkal többet kellene tennünk. Keller asszony? Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Az egyik hasonló irányban megy. Az a kérdés, hogy az EU pontosan mit tesz Tunézia megsegítésére? Hogyan tudja a Tunéziát abban segíteni, hogy befogadja a menekülteket? Néhány millióról vagy félmillióról beszélt. Nem tudjuk pontosan ezt a pénz, amit mondott, hogy ez mind az emberek hazaszállítására kerül fordításra, nem mindenki tud majd eljutni haza. Pontosabban ezeket az összegeket mire is fordítják? A második dolog, azt szeretném megkérdezni, tettek-e már valamit a szomáli és eritrai menekültekkel kapcsolatban, akiket részben visszaküldött Olaszország, EU maga visszaküldte őket Líbiába, ahonnan nem tudjuk, hogy, ahol nem tudjuk, hogy mi történik ezeket az embereket. Táborokba kerülnek-e Líbiába, vagy a sivatagba rakják őket ki. Mi a helyzet ezekkel a menekültekkel? Mit tudunk róluk? Teokárosz asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt szeretném még egyszer elmondani, hogy a segély, amelyre szüksége van Líbiának, és a szomszédos országok számára szükséges támogatás nem fejlesztési segély, hanem azonnali sürgősségi segély hogy megmentsünk életeket. Olyan emberekről beszélünk, akik pánikban vannak, akik menekülni próbálnak e ezen polgárháború elől. Sajnálatos módon nem mindig vagyunk elég nyitottak, nem hallgatjuk, nem halljuk meg az üzeneteket. Mi történt Ruandában? Tudjuk, hogy mi történhet. Most igazából kérdéseket teszünk fel, azt a kérdést teszünk fel, hogy ez a Gaddafi, ez a diktátor, a szangvinikus diktátor, a saját népe ellen követel bűnöket, bűncselekményeket, a Gázában például, hogy az emberek nem tudnak elmenni, a határokat állandóan lezárják. Tehát gyakorlatilag az észak-afrikai eh, helyzet, ugye Szifler azt, hogy mondja jelentésében, és ezt már más alkalommal is elmondtuk, nagyon fontos, hogy bevezessünk egy én azonnali intervenciós csapatot európai szinten, hogy ilyen eseményekre reagáljunk. Én kísérletet tettem arra, hogy elmenjek Bengáziba. Sebész vagyok múlt héten, és nem tudtam elmenni Bengáziba. Azt szeretném elmondani, hogy az infrastruktúrák Észak-Afrikában, Líbiában nagyon jó az infrastruktúra. Nem kell, szála, nem kell kórházakat építeni. Van kórházuk elég, mire van szükség az emberek hozzáférhessenek az anyagokhoz, az európai vagy más állampolgároknak hozzá kell tudni férniük az anyagokhoz, a segítséghez. Ami a döntéshozatalt illeti, ami a bevándorlók, a kivándorlók folyamait, amely a háborús áldozatokat, sebesülteket illeti, igen, ott kell egy olyan rendszert bevezetni, egy állandó intervenciós rendszert. Én sokkal többet tudnék menni, de hát ennyit. Köszönöm szépen, Stifler asszony, parancsoljon. Oui, merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom az, amit mondott Charles asszony Valóban nem szabad a fejlesztési forrásokat, illetve a sürgősségi forrásokat összekeverni. Nagyon sokan, akik ott voltak a határ mentén összezsúfolódva eltűntek, oda kell figyelni erre a helyzetre, ugyanis Katáfival bármi megtörténhet, még a legrosszabb is. Állandó jelentés tevőként humanitárius kérdésekben rá szeretnék mutatni arra, amit Mitchell úr mondott, hogy információkat kapjunk folyamatosan, nehéz ezekhez az információkhoz jutni. Én is a sajtóból értesülők, a, a sajtó értesülései viszont az újságírók kedvétől függ, lehetnek pontatlanok, és ezért én nagyon erősen kérem azt, hogy a legjobb információkhoz jussak. Deva úr, ön a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két gondolkodási vonal rajzolódik ki ebben a vitában, ha fogalmazhatok így. Egyrészt úgy tűnik, hogy nincs elég szándékunk arra, hogy előre tekintve eh, megsejtsük, hogy mikor jönnek a konfliktusok, és felkészüljünk arra, hogy a lehető legrosszabbat is szembe kell néznünk. Inkább várunk tulajdonképpen, mint a birkák, akiket eh, megvakít, elvakít a fényszóró, és nem mozdulnak, megdermednek, addig, amíg történik valami. Úgy gondolom, hogy eh, a bizottságban kellene valamiféle mechanizmus arra, hogy az ilyen eseményekre felkészüljünk, és amint bekövetkeznek, azonnal gyorsan tudjunk reagálni. A második gondolat az, hogy ha már tettünk valamit, akkor az Európai Bizottság úgy néz ki, hogy nem képes arra, hogy az embereknek beszéljen erről, megmondja, hogy mit csinál. Én több alkalommal beszéltem a sajtóval, különböző missziókon, és megkérdezték, hogy mit csinál a bizottság, mert nem látjuk a hírekben, nem látjuk a CNN-ben, nem látjuk a Euronews-on, és azt mondtam, hogy hát valószínűleg nem csinálnak semmit, biztos nyaralnak természetesen, ez nem igaz. A helyzet az az, hogy mindenki úgy gondolja, hogy nem történik semmi, a bizottság semmit nem csinál, mert nincsen hír, nincsen információ erről. Meg kell kérdezni a bizottságot, hogy figyeltek már, mit csináltok? És a válasz nagyon sokszor az, hogy hát nem tudom. Miért nincsenek e-mailjeink, blogok, SMS-ek, Twitter kontók? Eh, és az összes modern kütyű, ami a zsebünkben lapó, ha mindenkinek, vagy van egy csomó ilyen kütyüje, akkor, akkor miért ülünk itt egy bizottsági ülésen, eh, és két hetet, két hetet várunk, amíg mindez papíron is megjelenik. Euh, Én eh, mielőtt visszadám a szót, megkérdem a bizottságot, hogy mit tud csinálni a dél-szahel menekülteivel, akik szembesülnek Kadáfi zsoldosaival, akik igen sérülékeny és kiszolgáltatott helyzetben vannak, másfelől a Frontex ügynökség kapott-e pontos utasításokat arra, hogy ellássa és kezelje a menekülteket, és visszaküldje őket származási helyükről. Az ideiglenes befogadási mechanizmust elindították ki, ami 2001-ben volt. Úgy hallottam, hogy 3 millió euró és 17 millió euró lett kihelyezve Tunéziának, és ez teljesen elégségtelen tekintettel a helyzetre, kérdem, hogy nem lenne időszerű felemelni a rendelkezés álló összegeket. Van még további kérdés, Zimmer asszony? Hát Igen, a vitát nagy figyelemmel követtem nyomon, és nagyon sok kérdést én is föltennék. Egy kérdés még felmerült bennem, Méghozzá a bizottsághoz intéznék egy kérdést. Talán azért olyan nagyon nehéz más új stratégiát kidolgozni, egy segély, sürgőségi stratégiára átállni, mert eddig a Líbiával kapcsolatos stratégia egész más volt. Elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy Líbia hogy tud hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unió szempontjából felmerülő migrációs problémát meg lehessen oldani. Nagyon nehéz volt beismerni, hogy ez teljesen helytelen és, és félre sikerült, katasztrofális stratégia volt ez. Ez persze nehéz beismerni. Mit tesz a bizottság, hogy most ebben a helyzetben gyorsan váltson? 2008-ban, amikor éjség alakult ki az egész, az egész világon, felállított egy létesítményt, egy milliárd euróval segítette az éhénységben szenvedőket az Európai Unió. A kérdés az, hogy most mit kell tenni, és hát hallottuk, hogy a tagállamok hozzájárulását. Szerintem szégyenletes. Mindenkinek pironkodva kellene erről beszámolni, hogy mennyire keveset adunk. Nézzük meg a tagállamokat. Ha Németország 660 ezer euróval áll elő Hát szerintem ez egy nagy blamás. Abszolút lebőgünk mindannyian. Szeretnék még a két utolsó ponthoz pontos választ kapni öntől. Donc, euh, monsieur le, le représentant de la commission. A bizottság képviselőjének adom meg a szót, parancsoljon, válaszoljon a kérdésekre, kérem. Mrs. President, uh, maybe I was too Köszönöm, elnök asszony, lehet, hogy túlságosan finoman fogalmaztam a beszámolomban de szeretném a kérdéseket akkor ennek megfelelően egyesével végigvenni. El pillanatban nem tudok válaszolni, de azért szívesen utána nézek. Annak a kérdésnek, amelyet elnök asszony föltett a frontex kapcsolatban, nincsen információm e, ezzel kapcsolatban, amely pontos lenne, úgyhogy vissza kell térnem erre a kérdésre később. Másrészt van-e hivatalos kapcsolattartónk Líbiában? Nos, e, tisztázzuk, e pillanatban nem tudunk bejutni Tripoliba a biztonsági kockázat túlságosan magas ahhoz is, hogy egy expatriótát oda küldjünk, vagy egy eh, szakértőt eh, valamelyik arab országból. Tehát a DJ Echo számára sajnos nincsen olyan eh, kapcsolattartó, aki a libiai kormány mellett dolgozna. Megpróbálnánk, megpróbáltunk a válság elején vízumot kapni az Ammani libiai nagykövetségtől, sajnos egy nappal később már nem volt nagykövet, mert lemondott, választ nem is kaptunk, úgyhogy nem tudjuk, hogy be tudunk-e jutni Libiába, és végül úgy döntöttünk, hogy e, Kelet-Libiában e, el fogunk látogatni. Jelen pillanatban az egyetlen kapcsolattartónk a libiai kereszt, ami a finanszírozást illeti. Úgy láttam, két ütköző véleményt fejeztek ki. Egyrészt, hogy lehet egyfajta versenyhelyzet, másrészt pedig, hogy nem teszünk eleget. Nos, a bizottság nézete az, hogy az elnök kifejezette, hogy kifejezte, hogy többet kell tennünk. Jelen pillanatban mobilizáljuk a pénzeket, azonban ezt szakaszokban lépcsőzetesen e, tesszük. Egy válság elején, amikor nem e, tudjuk, hogy mi történik, akkor nem lehet 50 millió eurót e, kivasvillázni egy olyan probléma halmazra, amelyet még nem is ismerünk igazán. A szervezeteink pontosan tudják, hogy ezek a pénzek rendelkezésre állnak. Már amikor nem voltak menekültek a határon, azt, hogy Kellenberger úrral és Gutierrez mondja, már akkor is beszélt arról, hogy mire van szükség, mit kell tenni. Másrészt elmondtuk, hogy jön a finanszírozás, majd Líbia természetesen jelen pillanatban a napirend élén áll, azonban nekünk az Ekon és belül és Gregorjeva biztos asszonynak a prioritásán is csak fontos ez. Tudjuk, hogy világ polgárháborús helyzet alakul ki, nagyon nagy számú menekültről van szó, és aggódunk attól, hogy a szomszédos országok, különösen Libéria elveszítheti a stabilitását, ezért szükség lesz egy nagyon korai finanszírozási döntésre az a kapcsolat, arra, annak érdekében, hogy felkészültek legyünk Georgieva biztos asszony vállalt azt is, hogy az év elején a finanszírozás megerősíti a szarai térség, illetve a jemeni humanitárius programok kapcsán. Másrészt valóban a Szahara alatti Afrika, Líbián belüli szubszaharai térség mind a két térség olyan térség, ahol nagyon sokan vagy rejtőzködnek, vagy menekülnek, mert zsoldosok üldözik az embereket, és emberek halnak meg. Rendkívüli mértékben aggaszt bennünket a Libyen belüli helyzet, az UNHCR számára ez a fókusz. Azok a döntések, amelyeket most meghozunk, és az a koordináció, amelyet folytatunk a HCR-rel és az IOM-mel, azzal foglalkozik, arról szól, hogy minden a e, líbiai konfliktussal kapcsolatban e, veszélyben lévő emberre figyelünk. E, tehát figyelünk az algériai határ mentén, de Nigerre ugyanígy figyelünk, ahol az IOM-nek van egy tranzitközpontja. Tehát a szubszaharai népesség nem csak az elemzésünkben szerepel teljes mértékben, hanem abban a finanszírozási csomagban is, amelyet fokozatosan felszabadítunk. Ami az információ áramlást illeti, nyilvánvalóan sajnálom azt, hogy önök úgy érzik, hogy nem tájékozottak. Minden nap kiküldünk egy szituációs jelentést esténként a titkárság felé, és azt javaslom, hogy beszéljük meg a titkársággal, hogy működik-e ez. Úgy tűnik, hogy ez nem működik, lehet, hogy a jelentéseket, azokat az jelentéseket kellene átküldenek önöknek, amelyek a leginkább relevánsabbak az adott térségben, és a szakbizottság valamennyi tagjának megküldeni ezt közvetlenül, és nem közvetlenül, nem a titkárságon keresztül. Remélem, hogy ma estétől kezdve már közvetlenül megkapják a jelentéseket önök is. Ami a felkészültséget illeti, két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Egyfelől az Európai Uniónak nincsen Tripoliban delegációja. Másrészt a humanitárius segélyszervezeteket nem szívesen látták Libériában az elmúlt, Libiában az elmúlt évben. Az UNHCR gyakorlatilag 2010-ben kirúgták Libiából, Tripoliban helyben megmaradtak ugyan képviseleti szinten, de gyakorlatilag nem tudtak működni. 8000 menekültet tudtak eh, regisztrálni, és még néhány százan eh, lehettek a listáikon. 23 eh, ezer olyan menekült van, akinek nincs semmiféle státusza, tehát egyáltalán nem elég ez. Ebben az országban eleve nagyon nehéz volt a humanitárius szervezeteknek egyetem megtelepednie és működnie. Azt is el kell mondanom, hogy a humanitárius munkások, akik két Tripoliban vannak, maguk is rejte, rejtkőzködnek, helybéli emberek, akik féltik az életüket, nem tudják, nem tudnak kimenni az utcákra, nem tudnak föl, nem tudják fölmérni a helyzetet. Ezzel együtt van egy helyi koordináció, a magyar nagykövetség még mindig eh, ott van, még mindig ott vannak a, megoldá, a eh, munkatársai, és minden nap koordinációs ülések vannak. Ami a segítség kérdését illeti. Természetesen egyetértek, hogy segítenünk kell. Azt is el kell mondanunk, hogy igen, eh, jó a koordinációnk, egy ilyen helyzetben rendszeresen találkoznunk kell megfelelő érintetekkel, 8.30-kor minden reggel, és aztán este még egyszer találkozunk, tehát naponta kétszer koordinációs ülések vannak, amik a tagállamokkal koordinál, és meg kell értenünk azt, hogy ilyen pillanatban ö, alakítjuk ki a, a segélyt 800 ember, 800 ezer embert lépett át Egyiptomba a befogadó kapacitások növekednek, a tagállamok mai 12 órás határidőt kaptak arra, hogy megmondják, hogy hajlandóak-e és képesek-e logisztikai támogatást, közlekedést nyújtani az emberek hazajuttatása érdekében. Eh, az Egyesült Királyság, Franciaország már most is aktívak, és az olasz külügyminiszter is azt mondta, hogy Olaszország is támogatást fog nyújtani a logisztika és a szállítás terén. Személy szóval szerint én úgy gondolom, hogy a tagállamokkal való koordináció nagyon jól működik. Az evakuáció például az Európai Uniós polgárok evakuációja gyorsan működött és jól működött, most már a tunéziai oldalra kell koncentrálnunk, meg kell szabadulnunk attól a szűk keresztmetszettől, és meg kell tudnunk győzni a tunizéjákat, hogy nyissák ki újra a határt. További segítség érkezik, úgy gondolom, hogy egy héten belül a kapacitás meg fog kétszereződni, ami a határátlépést illeti. Szomália és az eritreai eh, menekültek kapcsán ez a nagyobb eh, aggályunk. Ugye támogatjuk őket, az ő repatriációjuk. Ugyancsak fennállóan nagyon nagy populációról van szó, például nagyszámú bangladesieket eh, kell eh, támogatnunk. Sajnos eh, ezeknek az embereknek a nagy részének az útlevele a saját munkadójájánál van zálogban, úgymond. Nincsenek személyi irataik, tehát, tehát átmeneti táborokban kell őket elhelyezni, hogy kaphassanak a konzulátuson keresztül személyi okmányokat, repülőjegyet, és aztán egy, egy egyiptomi repülőtérre juthassanak, és elrepülhessenek az országból. Ahogy említettem, a 40 ezres tételt, ez aggályos, senki nem tud a tunéziai, eh, líbiai határon átlépni, az ondak ott van, mi is ott vagyunk, szeretnénk eh, ICSZ ugyancsak eh, kérte, hogy humanitárius alapon eljuthasson a térségbe. A nyugati a libiai nyugati régióban azonban nem tudtunk eddig eljutni. Ami a felkészülést illeti, a jövőbeli eseményeket illeti, úgy gondolom, hogy tudjuk, hogy valami történni fog, de nagyon óvatosnak kell lennünk a humanitárius segélyek kapcsán. Van néhány ország a régióban, ahol a demonstrációk folyamatban vannak, és ahol a helyzet nagyon gyorsan változhat, és természetesen folyamatosan figyelemmel követjük ezeket az országokat. Azonban nem lenne bölcs, hogyha ma nyilvánosan megfogalmaznánk, hogy válságot várunk itt és ott, mert ez, és ezért ide és oda eh, szakembereket helyezünk el mert úgy gondoljuk, hogy ott humanitárius válság lesz. Úgy gondolom, hogy nem szabad önbeteljesülő jóslatokat generálni, azonban készenléti terveink vannak. Tehát minden lehetőségre felkészülünk, megkértük ezt a szakértőnket arra, hogy naponta számoljanak be az ügyekről, és az EU delegációk jelentéseit is rendszeresen megkapjuk, valamint a tagállamokét is. Ami a finanszírozást illető kritikával kapcsolatos, Németországot említették. Nos, úgy gondolom, hogy el meg kell értenünk most azt, hogy most indul a gépezetnek a beindulása. Az lehet a probléma, hogy a két hónap múlva nem jön pénz. Jelen pillanatban a finanszírozás nem a legnagyobb probléma. Az UNHCR és egyéb szervek megkapták az Európai Bizottság pénzügyi elkötelezettségét, 1 millió dollár az USA-tól, 500 ezer svájci frank a svájciaktól. A, nem a pénz a probléma, hanem az, hogy tudjanak hajókat, repülőgépeket, logisztikát, koordinációt telepíteni a térségbe. Tudom, hogy van biztos asszony valószínűleg meg fogja növelni a rendelkezésre álló finanszírozást, és biztos vagyok abban, hogy a tagállamok is jelen pillanatban e, mozgosítják saját mechanizmusaikat. E, tehát e, fontos, hogy jó információink legyenek a tunéziai oldalról. Nagyon jól látjuk, hogy Bengáziban mi történik. A Bengáziban lévő helyzet valójában nem humanitárius válság e pillanatban. Bizonyos gyógyszerek hiányoznak, a legnagyobb probléma az egészségügyben az, hogy nincsenek szakemberek mert a szakemberek nagy része külföldi volt, aki elhagyta az országot ilyen pillanatban. Bengáziban a segélyszervezetek legnagyobb funkciója az, hogy képzést adjanak, és nem az, hogy segélyt adjanak. Ahogy említettem, ez is egyik napon a másikra változhat, és erre a lehetőségre föl kell készülnünk. Ami aggaszt bennünket, az az, hogy Bengázitok 200 km-re délre elkezdődik egy nagy fekete lyuk, nem látunk be, nincsenek embereink, nem jutunk el Tripoliba környékére, és keményen azok a sejtéseink, hogy ott uh, található a legjelentősebb uh, uh, humanitáriánus probléma a határhelyzeten kívül. Megkértük a szakértőinket, hogy próbálják meg kiszámolni, hogy mi lehet a közép- és hosszú távú forgatókönyv az élelmezésbiztonság terén, hogyha három-négy hét alatt elfogy az élelmiszer, akkor tudunk-e élelmiszerszállítást biztosítani a vonatkozó szervezeteken keresztül a térségben. Remélem, hogy válaszoltam a kérdések javára. Köszönöm szépen. Akkor újra fogjuk majd venni ezt a témát. És rá térünk a következő napi rendi pontra. Canikki asszony. Nagyon rövid leszek, elnök asszony, elnézést kérek, későn érkeztem, mert két órát késett a repülőm. Egyszerűen csak annyit szeretnék mondani, hogy Olaszország nagyon sokat vállalt ebben a kérdésben, elfelejtjük talán, hogy hónapok óta Olaszország segítséget kér Európától és a tagállamoktól. Ne felejtsük el, hogy minden nap hajók érkeznek. Tegnap például 400-an érkeztek szerencsétlen emberek Tunéziából, így is nevezhetjük őket. Olaszország rendkívül komoly problémával szembesül, akár tízezer embert is fel tud vállalni. Tízezer ember érkezik, és kérjük ezt a segítséget. Maroni miniszter úr itt volt, beszélt. Van segítség, igen. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy egy kicsit túl későn siránkozunk. Olaszország ugyanis már hónapok óta kéri a segítséget, és Európa nem mozdult. És most sürgős a helyzet, természetes, hogy Olaszország többet fog tenni, mint a több ország, mert ott van a földközi tenger mentén, segíteni fog, mert ezek az emberek segítséget érdemelnek. Pantelleria egy kis sziget, nem férnek már el ott az emberek, segíteni kell, mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsünk. Azok, akik Olaszországba érkeznek, főleg Olaszországba tömegesen. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. És most a hetes napi rendi pontra térünk, szavazásra térünk, tehát akkor próbáljuk ki a szavazókártyákat. Kérem, vegyék elő a kártyákat. Keller asszony. Uh, Technikai kérdés. Az első szavazásnál a kettes módosító Deva úr részéről a migrációs áramokról, áramlatokról szól. Itt két különböző szám áll rendelkezésre. Mind a kettő helyes, ha jól tudom. Most minek, min alapulnak ezek a számadatok? Szerintem fontos tudni, mielőtt szavazhatunk erről. Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban valamilyen tájékoztatás információ. would Mrs. Keller be a little bit more specific? Egy konkrétabban tudna kérdezni Keller asszony, a 38, vagy az 1 milliárd, vagy mit, mi az, ami kérdés az ön számára? Melyik számadatról kíván további tájékoztatást hallani? Hm? The Failed state index says that are 38... Ugye arról van szó, hogy 38 törékeny államról beszélünk, fragile state-ről, és az van, hogy egy milliárd embert érint ez. Valaki más azt mondta, hogy 34 és ö, tagállam, vagy ilyen állam van. Tehát én az egyik forrásból méghozzá pillanat. A jelentéstevő nincs itt, és nem tudja mondani, hogy ő honnan vette ezeket a számadatokat. Ugye van a béke alap és a világbank. Tényleg fontos, hogy 34 vagy 38, hát attól függ, hogy mit, hogyan határozunk meg az úgynevezett törékeny államot. Törékeny helyzetű államot. Az, hogy 600 millió vagy 1 milliárd, 34 vagy 38. Ellenőrizni fogjuk ezeket a számokat, ha mm, elfogadjuk a módosítást, hogy a nemzetközi közösség adatait fogadjuk el. Jó, akkor teszteljük a szavazókártyánkat. Jó, a szavazást megnyitom. Csak próba szavazás.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 szavaznunk Karina Krető asszony jelentéséről, a migrációs áramlásokról. Mm, ez első, a kettes a mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Aztán az egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas módosító. Mellette e, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító. Mellette elnézést valaki? Igen? Az ötös, elnézést, ötös mellette, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük elektronikusan, a szavazást megnyitom. Hetes módosító. Mindenki lead a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadva. Mm, tizenegyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elutasítva tehát. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene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 ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy itt ellenőriznünk kell. A szavazásban nyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor a szavazást lezárom. Elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hmm. A B kompromisszumot ellenőrizik? Jó, a szavazást megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadva. Elfogadva? Elfogadva. Jó. Egy szavazat volt a különbség. Jó, a 25-ös okafogyottá válik egészen a kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, harmincas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es, elutasítva. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette elnézést ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A szavazást benyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadva. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 38-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 39-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nos, most pedig a, a módosított véleménytervezetről elektronikusan fogunk szavazni, a szavazást megnyitom, tehát az egész jelentésről mindenki leadta a szavazatát? A szavazást lezárom, elfogadva 19 mellette, ellene nincs, tehát egyhangulag elfogadtuk.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 D'accord, donc nous votons euh, sur l'avis. Most pedig szavazzunk a komor szigetekről az egyes módosítót visszavontuk, a kettes módosító mellette kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk a véleményről, így módon módosított formájában. Mindenki lehet a szavazatát. A szavazást lezárom. Egyhangulag 19-en igennel szavaztak, elfogadtuk, rendben. Jó, most pedig következik. Elnök asszony, blokkban szavazhatnánk erről? Jó, rendben. Blokkszavazás. Blokkban szavazunk. Deva úr jelentéséről az összes módosító mellett ki van? Ki van ellene? Ellenük? Tartózkodás elfogadva. Akkor azt mondjuk, hogy egyhangulag elfogadtuk. De ellenőrizzük ki elektronikusan. Jó, akkor a szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. Mint említettem, meglepetés nincs, 19 szavazatból 19 mellette. Na. Nos allons maintenant passer. És most rátérünk a Birgit Schneeber Jásztram asszony jelentéséről első módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elutasítottuk? Ellenőrizzük inkább. Ötös módosító, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kompromisszum. Mellett. Split volt, azaz részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elfogadtuk, akkor akkor fogyottá válik a következő. Tízes módosító következik. Részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartaszkodás, elutasítottuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es módosító, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító, nokafogyottá válik, 16-os, tehát ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as Okafogyottá válik. 19-es következik, első rész, mellette, ellene, tartaszkodás elutasítottuk. Második rész, mellette, ellene, tartaszkodás elfogadtuk. 20-as, mellette, ellene, tartaszkodás elutasítottuk. Kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Kérem szavazzanak. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 23-as, oka fogyottá válik, 25-ös a következő. Megnyitom a szavazást. A hármas kompromisszum elutasítva, igen. 25-ös mellette, ellene, Tartozkodás elfogadtuk. Megnyitom a szavazást, ellenőrzés következik. Mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy szavazat ilyen. 26-os. Mellette. Ellene. Tartaszkodás. Elutasítottuk. 27-es módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartaszkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük inkább. Első rész, 27-es, első rész. Megnyitom a szavazást, kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadtuk. 28-as modosító, mellette, ellene, tartaszkodás, elutasítottuk. 29-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És most elektronikusan géppel szavazunk az így módosított véleménytervezetre. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. És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 Nous allons continuer notre réunion, et je vous demande de... Folytatjuk akkor az ülést, és arra kérem önöket, hogy foglaljanak helyet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagy örömmel üdvözölhetem Cseik Szidi Diára úrat, a um, legkevésbé fejlett országoknak a um, képviselőjét a negyedik ENSZ LDC konferencia megszervezésért felelős főtitkár helyettes, amelyik Isztambulban lesz um, május 10-től 13-áig. 2010 az Európai Unióról fogunk beszélni, hogy milyen segítséget nyújt a legkevésbé fejlett országoknak ahhoz, hogy legyőzzék azokat a nehézségeket, amelyekkel szembesülnek. Diarra úr, tájékoztatom önt, hogy a ö, szakbizottságunk egy delegációt szeretne küldeni erre a konferenciára, tekintettel arra, hogy számunkra nagyon fontos a helyzet ezekben az országokban. Szeretnék a fejlesztési politikákat demokratizálásának az elősegítését, energia, éghajlat és élelmiszerellátási kérdésekkel szeretnénk foglalkozni. Az isztambuli konferenciát várjuk, és szeretnénk abban részt venni. Sziti Diarra úr, megadom önnek a szót 20 percig. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezért a csodálatos fogadásért, amit kaptam ma reggel, hogy az Európai parlament képviselteti magát ezen a negyedik konferencián. Elnök asszony, képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megszólalhatok a Deveszak Bizottság előtt a hamarosan megnyíló negyedik ENSZ konferencia a témájában, amely a legkevésbé fejlett országokról fog szólni majd, és a törökországi Isztambulban kerül megrendezésre 2011. május 9-13 között. Nagy örömmel fogadom, hogy ilyen nagy érdeklődést mutatnak a legkevésbé fejlettebb, legkevésbé fejlett országok iránt, és támogatják azt a folyamatot, amely segíteni fog abban, hogy ezeknek az országoknak a, gyors, a fejlődése felgyorsulhassék. ennek is tudják, hogy 48 olyan ENSZ tagállamról van szó, amelyek a legszegényebb és a leggyengébb részét képviselik a nemzetközi közösségnek. Ezekben az országokban kicsi az egyfőre jövedelem, gyenge az emberi erőforrások fejlesztése, és rendkívül kitettek ezek az országok mind a belső, mind a külső sokoknak, megrázkodtatásoknak. A nemzetközi közösség felismerte, hogy szükség van ezeknek az országoknak a támogatására, ezért három intézkedési programot hozott létre 1981 óta Párizsban a legkevésbé fejlett országok számára. Ezek célja a szociogazdasági, szocioekonomiai fejlődés gyorsítás ezekben az országokban. A harmadik intézkedési program ezek közül, az úgynevezett brüsszeli intézkedési program a 2001-2010-es időszakra került meghatározásra. Ezt itt Brüsszelben fogadták el a legkevésbé fejlett országokról szóló harmadik ENSZ eh, konferencia alkalmával 2001-ben. A brüsszeli akcióprogram átfogó célja az volt, hogy a 2001-2010-es időszakban a legkevésbé fejlett országok lényeges előrehaladást tegyenek a tekintetben, hogy felére csökkentsék a szélsőséges szegénységben élő emberek számát, és az éhségtől, éhezéstől szenvedő emberek számát 2015-ig. Nos, ennek a fejlesztési évtizednek már a végére értünk, és az egész világ azon gondolkozik, hogy ö, ö, miért is kellene szólnia a negyedik ENSZ konferenciának, hogyan tudna a nemzetközi közösség, hogyan tudná a nemzetközi közösség a Brüsszel intézkedési programot értékelni a 2001-2010-es időszak vonatkozásában visszatekintésben, és milyen új fejlesztési programot, új intézkedési programot tudna elfogadni a 2011-2020-as időszakra a legkevésbé fejlett országok támogatására. Mielőtt rátérnék a negyedik ENSZ konferencia előkészületeire és az elvárásokra, hagy foglaljam össze röviden, hogy a brüsszeli intézkedési program mennyire működött. Hölgyeim és Uraim, a legkevésbé fejlett országok gazdasági és szociális fejlődése a brüsszeli program megvalósítása során fejlődött, annak ellenére, hogy az egyes országok között nagy különbségek tapasztalhatóak. 2001 és 2010 között a legkevésbé fejlett országok csoportja, ennek a csoportnak a gazdasága összességében 6%-kal növekedett évente. A bruttó tőkefelhalmozás a GDP arányában a legtöbb LDC országban nőtt ez időszak alatt, és az LDC országok nagy jelen lépéseket tettek a millenniumi célok elérése irányában. Különösen az elsőfokú oktatás, a tiszta vízhez való hozzáférés terén, bizonyos a nemek egyenlőségére vonatkozó indikátorok terén már 1990 óta. Politikai reformokra került sor, demokratizálódása, átláthatóság fejlődött, a bírósági rendszerek fejlődtek, ezekben az országokban, általánosságban az elmúlt évtizedben. A legkevésbé fejlett, azaz LTC országok jó lépéseket tettek előre a helyes kormányzás felé. E, a demokratikus kormányzás beágyazása, intézményesítése felé, és egyúttal a nők önállóságának elősegítése felé. A fejlesztési partnerek mindent megtettek annak érdekében, hogy saját kötelezettségeiket teljesítsék. Az LDC országok azt tapasztalták, hogy enyhült a válság az adósságszolgálat terén, ugyanis a súlyosan eladósodott szegény országok kezdeményezése, úgynevezett HIPIC, Heavily Indebted Poor Countries Initiative működni kezdett. jelentősen növekedett 37 milliárd USA dollárra az az összeg, amelyet ezek az országok kapnak. Jó lehet ez a támogatás a donor országok gazdaságának továbbra sem érje el a 0,15-0,20 százalékát, amelyet a Brüsszel intézkedési program amúgy előírt, mint célt. A kereskedelem területén a legkevésbé fejlett országok számos preferenciális kereskedelmi rendszer előnyeit élvezték, ideértve az illetékmentes, kvótamentes kereskedelmi bánásmódot javult a piaci hozzáférésük a fejlett országok piacaihoz. Az export erőfeszítéseiket azonban akadályozzák a piacai jutási akadályok, melyek elsősorban nem tarifa, nem vámtarifa jellegű, hanem egyéb sztenderdek formájában megmutatkozó akadályok, illetve a szállítási oldali kapacitások hiánya is ide tartozik. 6 milliárd USA dollárról ez a 2000-es adat, 35 milliárd dollárra emelkedett a támogatás, azonban ennek a támogatásnak a nagy része, pontosabban ez a közvetlen külföldi tőkebefektetés mértéke, ennek nagy része sajnos a természeti kincsek eh, kitermelésére, az úgynevezett extraktív ágazatokra eh, összpontosított. Azt látjuk, hogy a legkevésbé fejlett országok eh, nagyobb része nem tudta teljesíteni a brüsszeli intézkedési program céljait, és továbbra is számos fejlesztési kihívással néznek szemben. A hagyományos kihívások közé tartozik a szélsőségesen mély szegénység, a strukturális problémák, az infrastruktúrális kapacitás hiánya, a földrajzi hát, hátrányok, az emberi intézmény és termelőkapacitás hiánya, illetve a külső megrázkodtatásoknak való jelentős kitettség. Nos, mindezek a körny- ö, körülmények megnehezítették ezeknek az országoknak az erőfeszítéseit az irányba, hogy a polgáraik életét javítsák 2001 óta azonban a globális fejlődés szintjén is jelentős változások voltak, az ldc nem voltak képesek szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek globálisan bekövetkeztek, és nem tudták az új lehetőségeket sem kihasználni. Ez feltétlenül azt arra utal, hogy komoly, pragmatikus megközelítésű intézkedésekre van szükség mind a legkevésbé fejlett országokban, mind az ő fejlesztési partnereik esetében továbbra is rendkívül lassan csökken a szegénység. A demográfiai dinamikák ugyancsak súlyos problémákat okoznak. Jelen pillanatban ezekben az országokban összesen 880 millió ember él, ugye 48 államról van szó. Ez 2,3 százalékos évi növekedés mutat rengeteg fiatal ember jelenik meg a munkaerőpiacon, ez óriási kihívást és utat persze nagy lehetőségeket is jelent. A legkevésbé fejlett országoknak legalább 9,5 millió új munkahelyet kellene teremteniük évente annak érdekében, hogy a jelenlegi munka, eh, a foglalkoztatási arányt eh, meg tudják tartani. Ez óriási vállalkozás, óriási eh, kihívás ezeknek az országoknak. Jól lehet, a mezőgazdasági szektor a legnagyobb foglalkoztató ezekben az országokban. Ez az ágazat nem képes eh, növekedő mennyiségben embereket foglalkoztatni, sőt, a munkahelyek száma csökken. A mezőgazdasági tevékenység rendkívül alacsony, és sajnos a klímaváltozás hatásai is jelentősek. Az élelmiszerellátás, az energia, az árucikkek piaca, a globális pénzügyi és gazdasági összefüggések miatt az LDC e országok rendkívüli mértékben ki téve a külső megrázkodtatásoknak. Nem voltak képesek arra, hogy megfelelő ütköző megoldásokat, a megrázkodtatás csökkentő intézkedéseket hozzanak. A brüsszeli program által meghatározott módszerek nem voltak eléggé megfelelőek eh, ahhoz, hogy ezeket a megrázkodtatásokat rugalmasan kezeljék. Hölgyeim és uraim, képviselők, most, hogy áttekintettük a brüsszeli intézkedési program eddigi teljesítményét, most már Lisszabon, bocsánat, Isztambulra készülhetünk. csak kettő ország volt képes a 48 közül arra, hogy a legkevésbé fejlett országok csoportjából egy ilyen magasabb osztályba lépjen. Ez az öt fok, illetve Capo Verde, illetve a Maldiv szigetek voltak. Szükség van emiatt egy új, eredményorientált intézkedési programra. Sokkal erősebb partnerkapcsolatokat kell létrehoznunk a szegénységgel való küzdelemben az elkövetkező ez konferencia során hadd beszéljek egy kicsit az eddig elért eredményekről. A negyedik konferencia előkészületei folyamatban vannak, jó haladnak, és megpróbálunk lentről fölfelé építkezni az állami, tagállami szintről. Nemzeti egyeztetésekre kerül sor egész 2009 során az érintettek széles körének bevonásával regionális áttekintő megbeszéléseket tartottunk Afrikában és az ázsiai régiókban egyaránt. Ezeken részt vettek a legkevésbé fejlett országok, épp úgy, mint az ő fejlesztő partnereik, és megfogalmazták, hogy milyen eredményekre, eredményeket kell elérni a jövőben. Globális szinten az ENSZ szervezetei és egyéb nemzetközi szervezetek Eh, esemény, események egész sorozatát szervezték két eh, kulcsfontosságú témában. Mind a kettő téma olyan téma, amely ezeknek az országoknak rendkívül fontos. 13 tematikus konferencia előtti esemény már megtörtént, lezajlott, eh, három a következő néhány napban fog megtartásra kerülni. Ezeknek a végkövetkeztetései, az eredményei az úgynevezett új generációs elkötelezettségek Eh, alapanyagát képezik majd. Ezen kívül eh, különböző kormányközi pályákon is eh, futnak az egyeztetések, parlamenti képviselők, a civil társadalom és a privát szféra egyúttal, egy egyaránt dolgozik ezen a területen. Ez az a három úgynevezett egyeztetési pálya, amelyek továbbra is működni fognak az új akcióprogram megvalósításában. Az ENSZ főtitkára kinevezett egy eh, grémiumot, ilyen kiváló személyiségekből, akik jól ismerik az LDC országok eh, kihívásait, gazdasági kihívásait, fejlődését, és képesek ajánlásokat tenni új paradigmákra, új strukturális átalakításra, arra, hogy hogy lehet eh, a közösséget tájékoztatni, hogy lehet politikai támogatást nyújtani ezeknek az országoknak olyan területeken, amelyek számukra fontosak. Mindezek a kezdeményezések új szinergiákat hozhatnak létre a konferencia előkészítésének időszakában. Globális szinten a kormányközi párbeszéd és egyeztetés már megkezdődött. Az előkészítő bizottság első ülésére New Yorkban került sor januárban, és ott meg is határozták, hogy a tervezett végkövetkeztetések milyen elemekből fognak majd állni, milyen témákat kell megtárgyalni. Ez a dokumentum tervezet olyan prioritásokat hatá- fogalmaz meg, amelyek az új akcióterv részét képezhetik majd, és ezek mind azokkal a kulcsfontosságok, kívásokkal kapcsolatosak, amelyekről beszéltem. A következőekről van szó konkrétan. Egy, termelőkapacitások erősítése mezőgazdaságban, iparban, szolgáltatásban, infrastruktúrában. Kettő, mezőgazdaság, élelmezés, biztonság e, és vidékfejlesztés erősítése, támogatása. Három, az árukereskedelem erősítése, ideértve a piaci hozzáférést, a szállítási oldali kapacitások növekedés, növelését, a globális regionális gazdasági integrációt, illetve az árupiacok és az élelmiszer árak stabilizását. Négy emberi és társadalmi fejlődés javítása, a nemek egyenrangúságának erősítése, a nők önállóságának, függetlenségének erősítése. Öt E, rugalmasság megvalósítása annak érdekében, hogy különböző válságokkal és egyéb kívásokkal szembe tudjanak nézni ezek az országok. Hat, pénzügyi források mobilizálása, a fejlesztés és a kapacitások kiépítés érdekében. Hetes, helyes kormányzati e, gyakorlatok elősegítése tagállami, illetve nemzetközi szinteken ideért van az emberi e, jogok kérdését is. Kedves képviselők, ahogy egy új évtizedbe belevágunk, világos, világosan látjuk, hogy a 48 legkevésbé fejlett országnak óriási természeti erőforrásai vannak, óriási termelési és egyúttal fogyasztási kapacitásaik vannak, amelyek a globalizációs, globalizáció gazdaságának motorját is képezhetik. Azonban ennek a megvalósításához szükséges a nemzetközi eh, közösség rendkívüli összefogása. Szeretnék egy kicsit azzal foglalkozni, hogy az eh, brüsszeli program és az új program hogyan valósult meg, és kell, hogy megvalósuljon. A harmadik eh, konferencia óta a parlamentközi egység és a saját hivatalom nagyon gyümölcsöző együttműködést eh, hozott létre a brüsszeli akcióprogram megvalósítása terén, különösen a helyes kormányzás, illetve a kapacitások növelése terén. Ahogy korábban említettem, a legkevésbé fejlett országok parlamentjeinek képviselői nagyon szorosan együttműködtek a negyedik ENSZ konferencia megszervezésének előkészítő munkálataiban. Részt vettek mind a nemzeti, mind a regionális szinten ebben a munkában részt vettek a brüsszeli akcióprogram értékelésében, és meghatározták, abban is segítettek, hogy meghatározzuk az új prioritásokat. A parlamenti képviselők jelentik tehát az egyik egyeztetési pályát, amely segíteni fog a parlamenter, parlamenti képviselők fóruma megszervezésében, amely a konferencia előestéjén, május 8-án Isztambulban kerül majd megszervezésre. Ez a fórum segíteni fog abban, hogy megerősíti a parlamenti képviselők elkötelezettségét, és ráerősít arra, hogy valóban milyen proaktív szerepük van. Reméljük, hogy ez a fórum egy olyan nyilatkozatot fog elfogadni, amely utána az új akcióprogram kiindulását jelenti. Az ENSZ főtitkára rendkívül nagy jelentőséget tulajdonosít azoknak a parlamenteknek a maguk szerepében, amelyek részt vesznek a nemzetközi elkötelezettség eh, megvalósításában, valóra váltásában, és ezért szeretném a főtitkár, hogyha mindezek a parlamenti képviselők részt is vennének az isztambuli parlamenti fórumon. Eh, a főképviselő hivatala és a Nemzetközi eh, Parlamenti Szövetség irodája együtt szeretnének egy projektet megvalósítani, amely a legkevésbé fejlett országok parlamente, parlamenteinek eh, kapacitásait erősíteni annak érdekében, hogy jobban részt tudjanak venni az akcióprogram megvalósításában. Eh, így tudjuk segíteni azt, hogy az új intézkedési program eh, mainstreamingje megszülessék, tehát be tudják építeni, integrálni ezt az egyes tagállamok a maguk programjába. Ezért rendkívül fontos az új intézkedési program prioritásainak átemelése, nagyon fontos a szavazók tájékoztatása ennek a dokumentumnak a tartalmáról. Képviselők, ezen a ponton el kell ismernem, hogy mennyire fontos szerepet játszik Európa a legkevésbé fontos országok, legkevésbé fejlett országok fejlődésének megvalósításában a leggyengébbekről, a kihívásoknak leginkább kitettekről van szó, meg kell valósítanunk azt, hogy méltósággal tudják elérni a lehető legjobb életszínvonalat ezekben az országokban. Európa barátja volt, támogatója volt a legkevésbé fejlett országoknak, különleges intézkedéseket valósított meg, például az Everything But Arms bármit csak fegyvert ne programot. E, ezek a hivatalos fejlesztési e, programok azt jelentik, hogy e, az Európai Unió rendkívül fontos támogatója ezeknek az országoknak, ráadásul óriási fontosságú kereskedelmi partner is. Ezért azt kívánom önöknek, hogy folytassák azt a jó munkát, amelynek kereté között fokozzák a képviselők érzékenységét, szeretnénk, hogyha mindent megtennének annak érdekében, hogy a negyedik konferencián minél többen részt vegyenek, ugyanígy a parlamenti fórumon is, amely május 8-án kerül megrendezésre Isztambulban. Fontos lenne, hogy mobilizálják a forrásokat és a támogatásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az új akcióprogram megvalósítható legyen. Ehhez fontos, hogy a legkevésbé fejlett országok prioritásait saját fejlesztési programjaiknak a mechanizmusába integrálják, Végül feltétlenül fontos, hogy támogatásokat biztosítsanak a legkevésbé fejlett országok parlamenteinek, parlamentjeinek eh, eh, segítségeként annak érdekében, hogy meg tudják valósítani az új eh, akcióprogramot. Fontos, hogy a jelenlegi nehézségek ne homályosítsák el Európa jövőképét, és azt, hogy történetileg milyen óriási támogatást és segítséget nyújtottak a partneri kapcsolaton keresztül ezeknek az országoknak. Úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat Európának is segíteni fog abban, hogy a lassú-lassú kilábalás helyett dinamikus fejlődés induljon be Európában is. Úgy gondolom, hogy ez a kulcsa annak, hogy az negyedik konferencia sikeres legyen. Fontos, hogy önök a következő évtizedre megvalósítható, realisztikus fejlődési irányokat határozzanak meg, mert ezek teszik lehetővé azt, hogy a legkevésbé fejlett országok felismeri saját lehetőségeiket, és azokat meg tudják valósítani. Köszönöm szépen a kedves figyelmüket! Merci, monsieur le secrétaire général adjoint. Je donne maintenant la parole. Köszönöm szépen, főtitkár helyettes úr. Keller asszonynak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van körünkben. Köszönöm, hogy szólt hozzánk arról, hogy a múltat hogy értékeli, a múltbeli akcióterveket. Én ezt a témát szeretném kifejteni, mert jó lenne megtudni, hogy milyen tanulságokat vont le az elmúlt évtizedből a brüsszeli eh, akcióprogramból. Ön szerint mit kellene másként eh, kialakítani az új évtizedben, az új programban, amelyet Isztambulban fognak eh, felállítani? Szeretnék megtudni, hogy mi működött, mi vált be a programban, és mi nem működött. A második kérdésem, hogy a külföldi működőtőke beruházás nőtt, de alapvetően a kitermelő ágazatokba folyik ez a tőke. Van-e információja arról, hogy ez helyi növekedést, helyi munkahelyteremtést idézett elő, vagy más pozitív helyi hatása volt-e az adott országban, ahova a külföldi működő tőke beáramlott? Köszönöm. Berman úr? Én meg szeretném köszönni tisztelt vendégünknek tiara úrnak a bevezetőjét. Nagyon nehéz kérdés volt tenni, mert annyira átfogó és enciklopédikus volt ez a bemutató, előadás, hogy nehéz kérdezni. Ön azt kérte, hogy továbbra is országainkban ismeretterjesztési tevékenységet folytassunk. De a saját költségvetésünk miatt, erre utalt ön is, vannak azonban nehézségeink elfogadhatni ezeket a programokat saját országainkban. Világosan el kell számolni minden egyes centtel. Sok minden nem sikerül jól, és nem értjük el a kívánatos eredményeket, a fejlesztési politikákat, a politikai többféle, kettős politikai érdekek megfékezik, és így nem lehet elérni a céljainkat sokszor. Észak-Afrika jól bemutatja, hogy több évtizeden keresztül megtarthatták helyüket a diktátorok, őket a fejlődés, fejlesztés, nem, érte, nem érdekel saját családjaik jóléte, hát ennek geopolitikai vetülete van, és külpolitikai döntéshozatali vetülete van. Ez nem a fejlesztési politika ellen szól, nem azt mondom, hogy az nem működik, de a fejlesztési politika nem működhetett, mert más érdekek felülírták azt. Azt szeretném megkérdezni, hogy szükséges-e hogy legyen különleges stratégia, különleges megközelítés a törékeny államok számára, ahol koncentrált a szegénység. Azt szeretném megkérdezni, hogy a fejlesztési segély fókuszálása a legkevésbé fejlett országok felé. Ezt szeretném megérteni. Pontosan mit is élt ez alatt? hogy van-e szükség arra, hogy jobban fókuszáljuk, koncentráljuk fejlesztési erőfeszítéseinket. A törékeny, legkevésbé fejlett országok esetében rájuk kellene fókuszálni. Az UNICEF abból indul ki, hogy igen, az UNICEF adatok arra utalnak, hogy minden egyes befektetett penny, euró, dollár, amelyet egy legkevésbé felett országba fektetünk be, hatékonyabb a szegénység megszüntetésében, mint a közepes fejlett országok esetében. A múltban a geopolitikai érdekekhez, mint gazdag országok, alapvetően az emberi eh, jogokra, demokráciára, jogállamiságra eh, nem nagyon helyeztünk hangsúlyt. Az a kérdésem, hogy nem gondolja úgy, hogy a szociális időbomba, amely most robban fel Észak-Afrikában és a közel-keleten pontosan azt mutatja, hogy nem eléggé figyeltünk a jogállamiságra, a demokrácia, az emberi jogokra, kiderül, hogy nagyon nagy hibát követünk el ezzel a mulasztását, ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. Uram, hát sok-sok kérdésem van, de most ennyivel megelégszem. Köszönöm szépen, Mitchell úr, öné a szó. Hát elnök asszony, én üdvözlöm én is az államtitkár urat, nagyon jó, hogy lehetőségünk van megvizsgálni ezeket a kérdéseket. Örültem annak, hogy lehetőségem volt arra, hogy meg részt vehettem az ENSZ ide vonatkozó ülésén, Örülök annak, hogy elmentem el az ülésre Először nem akartam elmenni, de valóban vibráló érdeklődés övezte ezeket a kérdéseket, és újra kell indítani azokat az erőfeszítéseket, amely segítségével elérhetőek a célok. Önnek igaza van, amikor arról beszél, hogy milyen nehézségekkel nézünk szembe Európában, mert az én országomban a 19. században éhénység sújtott bennünket, ez az egész fejlesztési terület benne van az emberek lelkében, kollektív emlékezetében. A fejlesztési segély helyett többen azt mondták, hogy miért ne adjunk támogatást a súlyos betegségben szenvedőket, szenvedők helyzetét enyhítő gyógykelezésre. Azt mondom, mind a kettőnt lehet. Állandóan azt mondjuk, hogy milyen szörnyű, milyen borzasztó ez a dolog, akkor azt gondolják, hogy nem is érdemes foglalkozni vele, annyira súlyos. Akkor nem is lehet a javítani. De ha megértik, hogy 36 ezerről 22 ezerre csökkent a minden nap meghaló gyerekek száma. De több mint 14 ezer gyerekkel több éli meg a másnapot, mint korábban. Mondjuk el a sikertörténeteket, mit értünk el, mit csináltuk, ezt mondjuk el. De ezt persze csak akkor tehetjük meg, ha eléggé konkrétan fogalmazunk. Általánosabban fogalmazunk. Például azt mondjuk, hogy előre léptünk az egyenlőségi programban, a nemek közötti egyenlőségben, az élelmiszerbiztonságban, a tematikus programokban, a földrajzi programokban. Később akartam erről szólni, de ugye majd a jelentésemben is ki fogok el térni. De van kollég, tehát pontosan a Deva kolléga úr, Andrew Mitchell, az érdekes angol államtitkár dokumentumát közzétette, 11 millió gyermek számára szeretné az iskolázást garantálni. Ennyi egy gyermeket be kíván oltatni az Egyesült Királyságban. Tehát pontosabban az angol gyerekek számára, jóval több gyermek számára szeretne garantálni az iskolázást, a, az oltást, Támogatni szeretnénk 13 országot, 50 ezer kismamát és pici csecsemőt. Ezek konkrét célok, amelyek az angol államtitkár úr levelében szerepelnek. Ha nincsenek konkrét célok, akkor nem lehet önöket elszámoltatni. Személyesen az időmet fecsérlem el ezeket a bizottságokkal, de azt gondolom, hogy mi vagyunk csak egy fogaskerék ebben az egész gépezetben. Konkrét célokat kell meghatározni. 10, év múlva azt mondjuk, hogy még mindig 22 ezer gyerek hal meg évente, naponta? Tisztelt államtitkár helyettes úr, az ENSZ konkrét célokat tűzök ki. És hogyha meg kita- ha kitűztek ilyen célokat, kéne kell önöknek elszámolniuk. Jó lenne, hogy konkrét céljaink legyenek, hogy az ENSZ és egyéb ügynökségeket elszámoltathatjuk. Cortés Lastra. Sí, señor. <clears throat> Tiára úr, meg szeretem köszönni az ön jelenlétét itt, mert nagyon fontos a szakbizottság számára, hogy ön itt van, hogy megosztotta velünk ezeket az adatokat, hogy bemutatta nekünk ezt a negyedik konferenciát, és mindannyian nagy reményekkel nézünk elébe, nagyon sok eredményt várunk ettől a jövőt illetően. Ahogy ön említette, fel egyértelmű, hogy a kevésbé fejlett országok azok, akik a legjobban megsínylik a válságot, a pénzügyi válságot, illetve az éghajlatváltozást az élelmiszerek árak változása miatt. Nagyon fontosak ezek a témák. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a költségventéseinket mennyire megnyírbálta a válság, és emiatt kevésebb összegeket tudunk biztosítani a, a támogatásokra, segítségre. Mi magunk is ö, bűnösek vagyunk azért, hogy kevesebb pénzt tudunk eljuttatni a kevésbé fejlett országokhoz, és ezt biztos vagyok abban, hogy amikor eh, alkalmunk lesz rá, akkor többet fogunk tudni adni. Tisztában vagyunk azzal, hogy önöknek eh, szükségük van a segítségünkre. Emiatt ki szeretném fejezni, hogy minden jót kívánok, minden sikert kívánok a negyedik konferenciára. Az ön tapasztalata szerint hol van a kulcs, mit, mit kell kiemelni, mire kell a hangsúlyt fektetni annak érdekében, hogy az a negyedik konferencia valóban sikeres legyen? Monsieur Görens, vous avez la parole. Görenc úr, ön a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Magam is eh, szeretném üdvözölni Diarra urat, és megköszönni, hogy megjelent előttünk. A örülök, hogy a parlamentáris fórumot is megemlítette, mert úgy vélem, hogy a parlamenti képviselőknek a jelenléte nagyon fontos, nem csak a mi országunkból, mi országainkból, hanem a kevésbé fejlett országok részéről is. Bevallom, hogy eléggé optimista vagyok, miután meghallgattam a bevezetőjét. De túl ugyanis a konferenciák nagyon hasznosak, de azon túl, hogy mik fognak ott történni, egy sor igazságra kell rámutatni. Úgy gondolom, hogy mindenkinek el kell mondani a másiknak az igazságot, tiszta lappal kellene játszani. Először is azokkal az igazságokkal kezdem, amit nekünk kell elmondanunk, e- e- elhangzott korábban is, mi nem tartjuk be a korábbi mm, vállalásainkat, kötelezettségeinket. A 0,8%-os vállalásunkat nem tudtuk vállalni, és ez botrányos dolog. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az európai konszenzus, amit elértünk 2005-ben ebben a témában, és amelyik most átdolgozás alatt van, teljesen világos ebben a témában. És világosan megmutatja azt is, hogy milyen összegeket fektetünk zékhalat változás elleni harcban ami a Dáká és a Párizsi nyilatkozatokat illeti, úgy vélem, hogy ez szinten teljesen összhangban van a vállalásainkkal. Továbbá úgy vélem, hogy világosan ki kell jelenteni, hogy milyen kapcsolat van az LDC-k a fejlett, kevésbé fejlett országok között és a fejlett országok között, a fejlődő országok között. Néhány fejlődő ország nehéz kapcsolatok vannak az ellenzék. Nagyon sokszor a fejlődő országok azok, akik a legnagyobb akadályok jelentik, amikor segíteni akarunk a kevésbé fejlett országoknak például, ami a banánok importját illet az Európai Unióba. Ebben az esetben láttuk, hogy a fejlődő országok azok, amelyek az Egyesült Államok támogatásával azok, akik véget vetettek azoknak a kedvezményeknek, amelyeket az LDC országok élveztek. Tehát ezt világosan ki kell mondani. Azok, akik Hongkongban jelen voltak, amikor a világ kereskedelmi újra struktúrálásáról szóltunk, láttuk azt is, hogy az afrikai országokat, a fejlődő országok lenyomták. És ezért úgy gondoljuk, hogy erre oda kell figyelni annak érdekében, hogy minden a lehető legjobban működjön. Aztán az egyik ok, amiért mi támogatjuk önöket, azért, mert önök nagyon gyengék, az önök szervezete nagyon gyenge, nagyon gyengén tudják képviseltetni magukat, mint például a VTO-val szemben, és ezért, amikor bármilyen probléma merül föl, önök nem tudják kellőképpen a hangjukat hangoztatni, ugyanis vannak intézményi hiányosságaik, az önök képviselete nem megfelelő. Úgy gondolom, hogy megfelelő módon kellene ezt a képviselőt biztosítani. A kevésbé fejlett országok helyzetét ezen ez miatt javítani kell, és ezért el kell fogadni azokat az ajánlásokat, amelyeket az ILO tesz. És ezt ugyanúgy képviseltetni kell mindenfajta, az álláspontjukat képviseltetni mindenfajta nemzetközi fórumnál. azok, akik a legnagyobb problémával szembesülnek, azok, akik a világkereskedelmének a 20%-át képviselik és adják, szemben azokkal, akik a 80%-ot adják, azok az országok, akik kevésbé fejlettek, és azok, akik a legsérülékenyebb és legkiszolgáltatottabbak. Isztambulban tehát szükség van erre, nagyon sokszor a szükségük van a támogatásunkra, és amennyiben szükségük van arra, hogy támogassuk az önök hangját, akkor mi ott leszünk, forduljanak hozzá. A parlamenti fórum például ott tudunk segíteni, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azok is ott legyenek, akihez az üzeneteket el akarjuk juttatni, nem csak mi kell, hogy ott legyünk. Nagyon fontos, hogy ez meglegyen, Remélem, hogy vala megfelelő módon és megfelelően hatékony hozzájárulással tudunk a konferenciához járulni. Egy utolsó pont még, az utolsó nyolc évben azok az országok, amelyik az ldc országok legvégén voltak, zöldfok, például részt vettem azon az ülésen, amikor is Zöldfok szigetek kilépett az LDC országokból, ugyanis egy olyan logikát alkalmaztak, amelyik kevésbé kedvező és ezért nagyon rossz helyzetbe került. Úgy vélem, hogy ezt a tranzíciós, ez az átmeneti időszakot jobban kezelni kellene, amikor az egyik ország az LDC-ből a fejlődő ország kategóriába megy át, mert különben nagyon sokat fog veszíteni. Köszönöm szépen, Deva úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Főtitkár úr, nagyon szépen köszönjük az átfogó és nagyon is kiegyensúlyozott előadást, amelyben beszámolt a célkitűzéseiről. Három különböző dologról szeretnék beszélni. Intézményi kérdés az első. Erről mindenképpen szólni kell, fel kell hívnom az ön figyelmét. Mitchell barátom hivatkozott arra, hogy nem akart elmenni. Én nem szeretek elmenni a millenniumi felejtési célkitűzése konferenciáira én, én Ban ki ezt el és mondtam az ENSZ főtitkárának. Azért, mert ahogy a parlamentet kezelték New Yorkban, az elfogadhatatlan volt. Mi egyenlő partnerek vagyunk a három intézmény az EU-ban, és ez nem egy ilyen minisztériumi struktúra a tagállamon belül. Mi egyenlő érdekek vagyunk a tanácsos, a bizottság, és így is kell minket kezelni. Társalgalkotási hatáskörünk van a tanácssal. A bizottság a végrehajtó szerv. Mi költségvetés hatóság van, mi vagyunk a, mi a pénzt, mi vagyunk felelősök a pénzét, el kell mondani az adófizetőnek, hogy mit csinálunk a pénzükkel, és ez egy olyan elszámoltatási rendszer, amelyet a bizottság néha önöknek adja a pénzt, és megkéri, hogy az ENSZ számoljon be arról, és akkor ön lesz effektíve a mi egyik beosztottunk, ha, vagy szolgálunk, ha lehet így mondani, durván fogalmazza. Mégis az adófizető az én választókerületemben 8 millióan megkérdezik, hogy én mit tettem az ő pénzükkel. A feedback nagyon fontos, a visszakapcsolás nagyon fontos, nagyon fontos, hogy elérjük a célokat, és az, hogy a lehető legmagasabb szinten képviseltessük magunkat, ez nagyon fontos, hogy ehhez legyen pénz. Ha mi ebbe a döntésbe nem kerünk bele, ha nem számolunk be az adófizetőknek, és ahogy Andrew Mitchell államtitkár úr jelentése azt mondja, hogy most nem akarnak támogatást adni az adófizetők, mert belefáradtak az egészbe. Ez az intézményi oldal, amiről szólni szeretem volna. A második dolog. Tíz évvel ezelőtt eh, Pascal Lemé és jó magam és mások, még itt vannak a teremben, elkezdtünk valamit, az Anything But Arms, bármi csak fegyvereket nem, az EU részéről egy támogatási segélyprogram volt ez. Bevezetése közben Anything But Farms, bármi csak eh, gazdaságokat nem. Tehát bármit, eh, az agrártermékeken kívül bármit behozhatok az LDC országok az Európai Unióba, Magát nem. Örülök annak, hogy a konferenciáikon konferenciáikon szólni fognak majd az agrár ágazatról, mert az ldc azok agrárországok, nem ipari országok, nem gyárakról szólnak, nem számítógépgyártó sorok vagy szoftverfejlesztők vannak náluk, az a, ezek az LDC-k agrárországok. A kérdés, amit fel szeretnék tenni, mit értünk el az Anything But Arms Presenting but Farms programmal. Valóban! Tehát adatokat, célokat, eredményeket akarok látni. Valaki ezeket el tudna nekünk mondani? Aztán a harmadik dolog. Sajnálatos ténye az ldc cikknek hogy amiről beszélünk, azt kell, hogy a jólétet növeljük meg náluk. Azt kell, hogy gazdagodjanak. De az LDC-k azok, amelyek a legrosszabb struktúrával rendelkeznek, például ami a cégek, vállalkozások struktúrát illeti, a magánjogot, a vállalati jogot. Van olyan ország, ahol két évbe telik, mire az ember megnyit egy bankszámlát. 18 hónapba telik, mire egy vállalkozást elindítunk. Hát ez baromság, ez így nem jó. Így, de, de így lehet kilépni a szegénységből, ha ezeken segítünk. Köszönöm szépen. Utolsó hozzászólunk. Teokáhusz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Görögül fogok szólni, úgyhogy kérem, vegye föl a fülhallgatót. Diárra úr, nagyon hálás vagyok, ezért a nagyon érdekes hozzászólásért, és elnézést, hogy ilyen ártatlan vagyok, de három dolgot szeretnék kérdezni. Ezek a kevésbé fejlett országok az utóbbi évtizedben háborúztak egymással vagy más országokkal? Voltak újra, felverke, új, fel, újra felfegyverkezési folyamatokban? Vagy mekkora összegeket fordítanak fegyverek beszerzésére? vannak-e adatok a szakemberek menekülése vagy távozásáról az Európai Unió vagy az Egyesült Államok felé, hogy ezek a távozásoknak a száma növekszik, vagy állandó. Ezeket a kérdéseket meg fogják vitatni Isztambulban? tervezik, hogy ezeket a kérdéseket meg fogják beszélni? Köszönöm szépen. Peter Craig McKay-nak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Öt percet kap, mert egy kicsit késésben vagyunk. Thank you, Madam Chairman. It's a pleasure to speak on this subject. Um, my name is Peter Craig McQuaid. As you said, I'm responsible in the Commission and DG DevCo for relations with the United Nations and responsible for preparation for LDC 4.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 a konferenciára. Az Előkészítő Bizottság ugye készít egy eh, tervezetet, eh, a tagállamok pedig a tanácson belül eh, üléseznek, éppen ma például az, az a kapcsolatban, hogy mi az EU álláspontja a négyes, negyedik konferenciával kapcsolatban. Február 16-án került elfogadásra egy dokumentum amely az LDC, LDC eh, fórumra vonatkozó anyagokat tartalmazta. Nos, összességében az álláspontok a következő. Nagyon is támogatjuk azt a célkitűzést, hogy eh, az, az LDC eh, államok fele az évtized végéig előre tudjon lépni a következő csoportba. Fontos, hogy ez az átmeneti helyzet jobb, szisztematikusabb manizmusok révén kerüljön kezelésre, amikor az országok elhagyják az egy csoportot, és a következőbe átlépnek, akkor bizonyos ösztönzőkre van szükség. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió vezette a nemzetközi erőfeszítéseket az LDC országok támogatása terén sok szempontból, sok támogatási összefüggésben kereskedelmi intézkedéseket, támogatásokat, segélyeket értve ide e, mindenféleképpen e, a 0,5-0, e, tehát ezt, ez lenne az a GDP, GDP arány, amelyet mindenképpen támogatnánk az LDC támogatások terén tagállamonként. Nyilvánvaló ez kihívás, közös kihívás, az elsődleges felelősség azonban az LDC országok fejlesztése szempontjából a saját kormányoké az Észak kormányai felelősek elsősorban a fejlesztésért. Fontos ezért megnézni, hogy milyenek a tapasztalatok azokban az országokban, amelyek valóban fejlődtek. Nagyon sok mindent lehet elemezni, nagyon sok ENSZ jelentés és egyéb szakirodalom már rendelkezésre, hogy hogyan tudtak előrelépni az e, emberi erőforrások fejlesztése, gazdaság fejlesztése terén, és általában azt látjuk, hogy ez nem csak a segély vagy más kedvező e, gazdasági körülmények eredménye, hanem bizony a megfelelő politikák megvalósításái. Fontos, hogy a meglévő követ, elkötelezettségeket teljesítsük, fontos, hogy minden finanszírozást mobilizálnunk kell. Úgy gondoljuk, hogy a, az új gazdasági világhelyzetben a feltörekvő gazdaságoknak is hozzá kell járniuk ezeknek az országoknak a kilábalásához, fejlődéséhez. Úgy gondoljuk, hogy a konferencia célja az az legyen, hogy megvitassa a, a magas szintű plenáris ülés eredményeit, amelyre ugye tavaly szeptemberről kerül sor. Nagyon sok eh, szempontból eh, kockázatoknak és veszélyeknek vannak kitéve ezek az országok. Másrészt fontos egy olyan körülményrendszert létrehozni, amely a fejlődésüket segíti, és ebben a környezetben fontos a növekedést támogatni, a fenntartható és az integrációt megvalósító fejlődést. Ennek érdekében számos javaslatokat teszünk, bízunk abban, hogy a tagállamok ezeket el fogják fogadni. Eddig úgy látjuk, hogy széles körül az egyetértés a tagállamok között a javaslataink tekintetében, és nyilván eh, a tagállamok is egyéb meghatároznak ezen kívül egyéb javaslatokat is ez a tanács olyan konklúziókat fog néhány héten belül elfogadni, amelyek aztán tovább mennek a konferenciára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most eh, megadom a szót eh, Szidi Diára úrnak, hogy válaszoljon, és 8 percet kap parancsoljon. Uh, Szeretnék reagálni a feltett kérdésekre, megjegyzésekre, Keller asszonyra először. Milyen tanulságok vonhatók le? Mit kellene másként csinálni? Mi, küld, mi működik, mi nem működik? A levonandó tanulság az az, hogy annak ellenére, hogy eredményeket látunk, mint említettem, ami a az európai partnerek kötelezettségvállalásait illeti piaci hozzáférés, adósságcsökkentés, az FDI növekedése, aztán növekedett a hazaküldött pénzösszegek, ö, hazaküldött pénzösszeg, amit a bevándorló vagy a, a vendégmunkások hazaküldtek. 23%-a a, a GDP-nek, nagyon fontos. Aztán vannak gyenge pontok hozzá ezekkel foglalkozni kell. A szegénység kitart, a gazdasági növekedés 6%-os átlag, sajnos nem érte el az átlag állampolgárt ezekben az országokban. A beruházási területek, a, ugye a kitermelő ágazatok nem tagozódnak be a többi ipari ágazatba tehát a lakosság nagy részére szétosztható osztal, osztalék csak az országok elitjére vonatkoztató. Ezen változtatni kell. Mindenképpen egy befogadó, gazdasági, fenntartható fejlődést kell garantálni. A befogadó, fenntartható növekedés mire is alapozódik? Egy olyan államra, amely fel tud lépni, segíteni tud, intervenciót tud, garantálni, biztosítva azt, hogy az egyenlőség fennmarad, megmarad a jólét kiosztásában, szétosztásában, lehetőségek teremtésében az állampolgárok számára. A magán szféra, a beruházás önmagában nem tud valódi egyenlőséget, igazságot teremteni. Mit tanultunk a brüsszeli programból? Ez egy átfogó program. Az MDG-knél, a milleniumi fejletési céloknál előfejlettebb a brüsszeli program. Az MDG-k a szociális indikátorokkal foglalkoznak. Az emberi tényezőket, a szegénység elleni küzdelem, éhénység elleni küzdelem, betegség elleni küzdelem, több iskolázás garantálása. Az MDG-k nem ennyire konkrétak nem határozzák meg, hogy hogyan lehet a forrásokat mobilizálni. A brüsszeli program viszont így jár el. A brüsszeli program a fenntartható növekedést támogatja, a fenntartható emberi fejlődés letéteményeseként. Ez egy nagy eredmény a brüsszeli programban. A brüsszeli programnak a hátulütője az egyik hátulütője, túlságosan ambiciózus volt ez a program. Mindent megpróbált lefedni. Az összes EDC gyenge pontját megpróbálta orvosolni a brüsszeli program. Nagyon gyenge volt a monitoring mechanizmus, amely elszámoltatta volna a fejlesztési partnereket és az LDC-ket. E Most innen itt is szeretnénk elérni, egy fókuszáltabb eredményt szeretnénk látni Isztambulban, és én annak örülnék, de persze ez a tagállamok döntése, én annak örülnék, hogy bármi, amivel az MDG nyilatkozatban foglalkozunk, ezt az isztambuli program részeként tekintsük, és konkrét koncentrációt, konkrét pontokat emeljünk ki. Az ldc e azért is különlegesek, mert gyenge az infrastruktúra, a gazdaság szerkezet átalakítása nem történt meg, nincsenek meg az alapvető infrastruktúrák, nincsen energiaellátás alapvetően. Én kiemeltem volna két, három, négy területet, ezekre kell összpontosítani, konkrét célokkal, amelyeket a következő évtizedben el kell érni. Szeretném meggyőzni a tagállamokat, hogy ezzel álljanak elő, de hát a tagállamok döntenek majd végeredményben. Berman úr az ODA-val kapcsolatos elszámoltatatóság a hivatalos segélynyújtási akcióprogramokban. Nagyon fontos, hogy a donorországok, a dofizetői lássák, hogy hová folyik a pénzük. És milyen eredménnyel jár a befektetés, hogyan segíti az emberek életét. Az új akcióprogram egy nagyon erős mechanizmust tartalmazna, és ebben megállapodtak a donorok és a kedvezményezettek, Fontos az, hogy erős monitoring mechanizmus legyen, amely éves szinten értékelést készítene arról, hogy ki mit csinál, ki mit csinált, és ki mit nem csinált, és mi volt ennek a hatása. Mi volt a segélyek, a különböző intervenciók hatása a lakosság megélhetésére. A források felhasználása diktátorok által Észak-Afrikában én ezt önökre bízom, hogy erről beszélgessenek, de azt biztos, hogy Észak-Afrika, a legtöbb észak-afrikai ország nem LDC. A legtöbb LDC a szubszarai övezetben található. Ott is vannak kormányzási problémák, ezekkel meg kell virgóznunk. Az átláthatóságot garantálni kell. Azt hiszem, hogy a források fókuszálása nagyon jó választás. A hátul kullogó országok nem fogják elérni az MDG célkitűzéseket. A fejlesztési paradigmát kell változtatni. A fenntartható fejlődést valóban mottunk kell legyen az LDC esetében. Az LDC esetében. Nem csak segíteni kell őket hosszú távon, hanem át kell alakítani. Az fti támogatása a legjobb mód, persze olyan környezetet is kell tám- létrehozni, amely vonzóvá teszi azt a befektetők számára. Baráti módon kell arra rábírni az üzleti ember, üzletembereket, hogy nézzék meg, hogy milyen potenciállal rendelkeznek az LDC-k, nyersanyagokban például. Mitchell úr azt mondja, hogy konkrét célokat tűzünk ki, elmondtam. Az MDG nagyon. Az MDG célok gyerekek száma, százalék, akinek iskolába kell mennie, nem közötti egyenlőség, aztán a, az élelmiszer biztonság garantálása, a szegénység csökkentése, a gyermekágyi halálesetek csökkentése, ezek ott szerepelnek a milléniumi célkitűzések között. Mit értünk el? Az ENSZ éle, ide vonatkozó éves jelentés az emberi fejlődésről, ez az a jelentés, amely konkrét információt ad arról, hogy mit értünk el az év során. Ez az információ nagyon fontos. Sajnálatos módon nincs több időm, úgyhogy itt abba hagyom. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget teremtettek nekem arra, hogy önököt szóljak, és számítunk önökre. Reméljük, hogy ott lesznek Isztambulban, és bemutatják az erdészéknek, hogy önök továbbra is stabil partnereik a nehézségeik ellenére. Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Nous abordons maintenant le point 12 à notre ordre du jour. C'est une question très importante. ça... 12-es napi rendi pont következik. Ez egy nagyon fontos eh, anyag, az a harmadik országok nyújtott uniós költségvetés támogatás, a DCI, és megkérem az előadót, hogy mutassa be az anyagot, Görenc úr, Mitchell úr, bocsánat, Mitchell úr fog beszélni erről. Um. Köszönöm, elnök asszony. A jelenlegi DCI még két évig működik, 2013 végéig, de már most is tovább kell tekintenünk a jövőbe. E, ennek a programnak lesz egy utódja. A bizottság javaslatot tett e, a 2013-at követő programra, pontosabban erre, jelent, erre ajánlatot fog tenni még a nyári szünet előtt. Egyúttal javaslatot fog tenni arra is, hogy milyen gyugalkotási elképzelése vannak. Ezen a területen, erre pedig az év második felében számíthatunk. Fontos párbeszédet kell tartani a bizottság bevonásával, és fel fogunk készülni a tanácsavadó tárgyalásokra is. Hogy mik a tanulságok, most nézzünk vissza, tekintsünk vissza arra, hogy a DCI eh, hogyan működött eddig. A demokratikus eh, eh felülvizsgálatot biztosító csoportunk, csoportjaink munkájának köszönhetően eh, látjuk az erősségeket és a gyengeket egyaránt. Nézzük, melyek az erősségek. Ez a fejlesztési működési eh, eszköz, a DCI átfogó Eh, és egységes alapot biztosít az EU ázsiai és latinamerikai támogatási fejlesztési programjainak a megvalósításához. Mindegyik eh, tematikus program relevánsnak minősült, azonban a parlament kifejezte az aggájait, hogy a bevándorlási, a migrációs eh, tematikus stratégia nem biztos, hogy teljesen megfelelő. A földrajzi támogatások 100%-ánál és egyéb programok 90%-ánál eh, meg kell felelni eh, a DCI követelményeknek. Ez fontos, hogyha a jelen pillanatban folytatott, eh, ugye a feltörekvő országokkal folytatott tárgyalások alapján új programokat kezdünk. Ami az oktatást és az egészségügyet illeti, ezek az eredmények fontos kiindulási pontot jelentettek a parlamentnek. Konkrét jelentésre van szükségünk arra, hogy ezeket a célokat hogy sikerült elérni, részletezze, hogy mit is tartalmazott. Mert mondjuk meg lehet építeni egy iskolát, vagy meg lehet építeni egy utat egy iskolához. Kérdés, hogy akkor az most egy közlekedési beruházás, vagy egy oktatási beruházás. Ezeket a célokat tehát pontosítani kell. A demokratikus felülvizsgálat eredményeként építő jellegű kapcsolat és egyfajta tanulási folyamat is megbekövetkezett a két fél között de gyakran azt láttuk, hogy a bizottság és a tagállamok úgy gondolták, hogy ez a támogatás, fejlesztési együttműködési eszköz nem más, mint az Európai Uniós érdekeknek az egyik újabb szócsöve. Miközben éppenséggel ez az a terület, aminek az nem az a célja, hogy az Európai Unió érdekeit szolgálja, hanem az, hogy a legmarginalizáltabb, legsérvékenyebb népesség csoportokat támogassa bolygónkon nagyon sokszor kritizáltunk olyan politikai dokumentumokat, amelyeknek nem volt világos a prioritása ezen területek igényével összefüggésben, és állandóan felvetettük a civil társadalomra vonatkozó vonatkozások hiányát és a dokumentumokban. Nos, mit tudunk tanulni mindebből? Mind olyan új dokumentum, amely konkrétan fejlődő országokat céloz, feltétlenül megfelelő pénzügyi támogatást kell, hogy kapjon. Az Európai Unió költségvetésének jelentős mértékben hozzá kell járni ahhoz, hogy a 0,7%-os GNI arányt elérjük 2015-ig, ami azt jelenti, hogy ennek következtései következtetései, következményei lesznek a több éves pénzügyi keret következő kiadására is. Néhány alapelvet említenék. Alapvetően fontos, hogy a a Lisszaboni eh, szerződés érdekében, a eh, szegénységet csökkenteni, csökkenteni tudjuk, ehhez ragaszkodnunk kell. Másrészt a földrajzi programok finanszírozásánál továbbra is be kell tartanani az ODA követelményeket, akár szigorúban is meg lehet ezeket fogalmazni, mint a DC esetében. Eh, itt elég részletes viták folytak, amikor a támogatási együttműködési eszközt tárgyaltuk. A 2015-ös cél a következő fejlesztési eszköz határ időtartomában esik. Fontos, hogy a parlament és a tanács együtt határozzanak meg bizonyos prioritásokat már Anthony Mitchell államtitkár úrral kapcsolatot felvettük, olyan célokat kell meghatározni, amely regionálisan tagállamok egy-egy államra kerülnek meghatározásra, és tudnunk kell részletezve, hogy miért valósultak meg itt, és miért nem valósultak meg ott. Mert nem elég az adatoknak az átlagolása. Az Európai Uniónak kés, kés, gyorsabban kellene tudni reagálnia, és a jövőbeni eszköznek továbbra is le kellene fednie a teljes, ezeknek az országoknak a teljes halmazát. Végül ennek azt, hogy szeretném hangsúlyozni, eh, hogy mennyire fontosak az eljárási kérdések is. Úgy látjuk, hogy az, hogy hol következik be a tervezés, bizony kihat arra, hogy eh, mi lesz a stratégiai dokumentumoknak a tartalma. Úgy gondolom, hogy új kívások fognak jelentkezni eh, a folyamatban lévő projektek keretein belül, és könnyen lehet, hogy itt különböző politikai területek konfliktusba fognak egymással kerülni. Ezért a bizottságon és a külügyi szolgálaton belül olyan struktúrákat kell létrehozni, amely, amely garantálja az önálló politikai eh, eh, szférának a létrehozását. Eh, a stratégiai alkotásnak meg kell felelnie ugye a Lisszaboni követelményeknek, ez egy folyamban elő vita, ez lehetővé teszi a parlament számára, hogy megvédje a szegények érdekeit, hogy megvédje ennek a politikának a lényegét. Köszönöm ennek asszony. Köszönöm szépen, Berman úr, a szó. Nagyon röviden, elnök asszony. Ez egy kiváló dokumentum, és igazából nincs kritikus kérdésem, megjegyzésem. Egy kérdésem volna. Ez nem kritika. Azt gondolja, hogy a DCI-jal, a fejlesztési együttműködési kezdeményezéssel az Európai Unió valóban kihasználja különleges előnyeit, ezt a kollektív erőt, a 27 tagállam kollektív erejét? Amilyen politikai hatásunk lett ezzel az eszközzel, amely az EU-t magát képviseli. Az az érzésem, hogy mi vagyunk a 28. donor, nem pedig a kollektív ország csoport képviselője. Szerintem nem a legjobb módja fejlesztési szereplőnek lenni az Európai Unió részéről. Erősen kellene hallatni hangunkat a fejlesztési politikában, EU-ként. És ki kellene használni politikai erőnket. Élni kéne a lehetőséggel, jobban kellene fókuszálni az jogállamiságra, a demokráciára, emberi jogokra, a törékeny államokra. Én nem szeretném a tematikus programokat bírálni, nagyon fontosak, kiválóak. Én eh, nem szeretném ezek egyikét sem töröltetni, továbbra is azért küzdünk, hogy ezeket folytassuk de jobban kellene összpontosítani az előnyeinkre. Szerintem ezt mit gondol ön erről? Most pedig az Európai Bizottság de Rossa úr képvis, ö, asszony kapja meg a szót. Úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm Mitchell úrnak ezt a jelentést. Szerintem nagyon hasznos ebben a fázisban egy kis helyzetelemzést készíteni és levonni a tanulságokat az múltból. Azt gondolom, hogy alapvetően konvergencia van az eddigi eredmények, termékek között. Azt gondolom, hogy jó lenne, ha élnénk eh, ezzel a jelentéssel, vagy kihasználnánk ezt a jelentést méghozzá oly módon, hogy proaktívabban járjunk el. Szeretném áttekinteni a különböző fejezeteket a jelentésben. Mitchell úr, ugye jól értettem, azt mondta, hogy a fejlesztési politika nem az Európai Unió érdekeit kell szolgálja. Az európai konszenzus ezzel kapcsolatban eléggé világos volt. Abban az értelemben, hogy a fejlesztési politika azt a célt szolgálja, hogy terjesszük az alapvető értékeket, illetve azért kell küzdeni, hogy a világban több legyen az egyenlőség, kevesebb legyen az egyenlőtlenség, kevesebb legyen a szegénység, kevesebb legyen a konfliktus, ez valóban az érdeke az Európai Uniónak is, hogy egy békés világ alakuljon ki, ahol a különbségek, gazdasági, szociális különbségek nem fogják táplálni a konfliktusokat. Ez az EU érdekében áll, hát én ezt a kérdést egy kicsit másként fogalmaznám ki, tehát nem jelenteném ki ennyire erőteljesen, hogy ez nem az EU érdekeit illeti. Úgy tűnik, mint hogyha a fejlesztés a politika csak humanitárius segélyekből állnak, és az emberek életének megmentésére irányulna. Szerintem a fejlesztési politika be kell épüljön hosszú távú politikai csomagba, stratégiai csomagba, ami az Európai Unió érdekeit is előtérbe helyezi. És egyik eleme kell legyen, vagy a legfőbb eleme ennek a stratégiának a fejlődő országok esetében. Még mindig a levon tanulságok kapcsán szeretném említeni, hogy látnunk kell, hogy mik voltak a korlátok, a DCI-nak a korlátai. Ez a százszázalékos az ODA-nak biztosított források. Ugye, itt van a DCI, illetve a, az EDF, a másik oldalon, az Európai Fejlesztési Alap. Szükség van egy kis rugalmasságra. Mire is gondolok? Arra, hogy az EDF-nek, az Európai Fejlesztési Alapnak, az EFA-nak köszönhetően az Afrikai Unió tudtuk abban segíteni, hogy nagyon sok helyzetet ellenőrzés alá tudjon vonni, ahol a nemzetközi közösség, vagy az ENSZ nem tudott felépni, az Afrikai Unió tudott konfliktus enyhítő intézkedéseket foganatosítani. Vannak más elemek, például a Food Facility, vagy például egy másik program. Nagyon jó lenne, ha lenne egy olyan eszközünk a jövőben, amely nagyon fontos, hogy előre tudjunk vetíteni. Prognosztizálhatóak legyenek a helyzetek. A rugalmasság, megfelelő rugalmasság arra jó, hogy reagálni tudjunk egy olyan világra, amely nagyon gyorsan alakul, és sokszor nem mindig tudunk emögé felsorakozni. Azt hiszem, hogy az elmúlt hetek, napok, hónapok az észak-afrikai térségben, igen, tudom, nem kell, bemutatták, hogy a világ valóban hihetetlenül gyorsan változik, alakul. Zeresképpen a mm, biztos már szólt a Súr bizottság előtt, tehát ismerik talán az ő gondolatait, nagyon szívesen dolgozik Mitchell úrral, annak érdekében, hogy arra törekedjünk, hogy ebből a jelentésből valami nagyon hasznosat hozzunk ki, hogy valóban meghatározzuk a fejlesztés együttműködés eszközjövőjét. Köszönöm szépen. Déva úr két szót. Röviden, Déva úr. Thank you, Madam Nagyon köszönöm, elnök asszony, hogyha megengedi Mitchell úr a levelében nagyon világosra teszi ezt a pontot, azt mondja, hogy ezek az eredmények nem csak a brit néptől, hanem a brit nép érdekében is megszületnek, vagy születnek meg. Továbbra is hozzájárulunk ahhoz, hogy egy stabilabb, gyümölcsözőbb, virágzó világot hozunk létre, amely a mi országunkat is védi az instabilitástól, a szervezet bűnözéstől, a betegségektől. Ezért fontos, hogy a nemzeti jövedelem nagyobb arányát költsük. Lehetne tartozkodnunk attól, hogy az új Bibliát idézzük? De úr, nos, valójában nem fejlesztünk, de nem azért fejlesztünk, mert morálisan kötelesek vagyunk ezt megtenni, azért is tesszük, hogy az Európai Unió biztonságosabb legyen és ezt garantálni tudjuk. Köszönöm, Deva úr. Mitchell úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Deva úr a másik Mitchell urat idézte. Ne keverjük össze, itt egy Andrew meg Guy. Néhány dolgot szólnék, elnök asszony, amit a biztos úr mondott. Igen, de ha megnézzük az EU és az EU tagállamok szélesebb körű kérdését, az még mindig a legnagyobb szponzor a világon. Egyetértetünk, hogy a legtöbb EU tagállam nem EU célokat kíván megvalósítani, hanem saját érdekeiket. Tehát ezzel persze szembe kell néznünk. Ez visszafész minket egy másik megjegyzéshez. Ide kapcsolódik. Valóban szükség van nagyobb koherenciára. Ha jól emlékszem, a bizottság azt mondta, hogy nagyobb koherenciával 6 milliárd euróval többet tudnánk költeni. Ez folytatódni fog. Önök asszony, lehet, hogy itt az idő arra, félúton, parlamenti ciklus felénél jó lenne közös ülést tartani a 27 miniszterrel, 27 képviselő, 27 miniszter, szemtől szembe beszélünk a koherenciáról. Ezt a 6 milliárdot honnan tudnánk előszedni? Nem kell minden héten, minden hónapban így ülésezni, de hát kérjünk már egy ilyen ülést. Én találkoztam a tanácsal, amikor jelentős készítője voltam a sürgőségi biztonsági eszköznek. Szerintem találkozzunk velük, üljünk le, hogy hogyan lehet nagyobb koherenciát teremteni. Ez egy hasznos gyakorlat lett, mert Thijs Berman pont ezt említette. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ez rajta van a napi rendi ponton. Következik a 13-as napi rendi pont, amely a javas a 66. ENSZ közgyűlés fényében a tanácsnak szóló ajánlások. Strifler asszony az, illet, illet, a jelent, az előadó, meg is adom a szót neki. Kedves kollégák, ahogy korábban is, most is megkérték a szakbizottságunkat, az AFED szakbizottság, hogy egy ilyen vélemény dolgozzunk ki a 66. ENSZ közülés előtt. Nagyon fontos kérdések vannak, a millennium célkitűzések, a kevésbé fejlett országoknak nyújtandó segítség. Néhány javaslat van az humanitárius segítség kérdésben, ezt meg fogjuk tárgyalni a következő ENSZ kezdülésen. Én úgy látom, hogy az ENSZ közülésében, ebben a tekintetben, ebben a témában a vezető szerepet szeretne tartani, megtartani. A 2015-ig be kell tartani azokat az megállapodásokat, amelyek korábban létrejöttek, a nemzeti közösségnek a kötelezettségvállalását kell megtartani, a millennium célkitűzések betartása szerte a világon. Olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyik eh, harcol, amelyikkel harcolhatunk a korrupció, illetve az adó mm, kerülés, az adóbefizetések elkerülése ellen azokat a célkitűzéseket is követjük, amelyek az éghajlat változás elleni harcot erősítik. Hallottuk az imént az eladást arról, hogy a kevésbé fejlett országok konferenciája Isztambulban lesz májusban. A jelentésemben tehát a következő kérdéseket helyezem előtérben Eh, hogy kik azok, akik szerepelnek, eh, ugyanazok, amelyek az isztambuli jelen, eh, konferencián lesznek. A élelmiszerbiztonság, energiabiztonság, a kevésbé fejlett országok hozzáférés a technológiákhoz, társadalmi és emberi fejlődés az isztambuli konferencián konferencia konklúziói fényében rámutatok arra, hogy mennyire fontos az ellenőrzés és nyomonkövetési folyamatoknak a megerősítése az ensz belül, ugyanakkor támogatjuk az ENSZ-t abban, hogy segítse elő a kevésbé fejlett országok fejlődését. Egy olyan programnak a kidolgozását, amelyik a segítségek célba juttatásának a hajtékonyságát növeli bevonni a civil szervezetek és a helyi hatóságokat ezekbe a folyamatokban. Egy másik nagyon fontos kérdés nemzetközi szempontból az, hogy fenntartjuk a jogot a fejlődéshez. A 25. évfordulja lesz az ENSZ nyilatkozatnak, amelyik a fejlődéshez való jogról szól. 98-ban egy olyan csapat alakult ki, egy olyan bizottság, amely ezzel vonatkozik, és utána 2004-ben ez egy másik bizottságot a fejlődéshez való jog egy elidegeníthetetlen emberi jog, minden embert és minden népet megilleti, és mindenkinek hozzá kell járulni ahhoz, hogy ez megvalósuljon a világon, garantálva az emberi szabadságjogokat annak érdekében, hogy mindenki élveze a fejlődés gyümölcseit a Task Force, a 2004-es Task Force-nak a hatékonyságát is szeretnénk növelni, és kiemeljük azt, hogy minden intézkedést alkalmazni annak érdekében, hogy ez a jog megvalósuljon a fejlődési politikák és stratégiák alkalmazásával, úgy, ahogy a különböző emberi jogokkal foglalkozó nyilatkozatok ezt előírják. Köszönöm szépen! Cortez Pásztra úrnak, nagyon röviden. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni az előadó asszonynak, Strifler asszonynak a munkát, amit végzett ebben a jelentésben. Sok pontot osztok azok között, amit ön elmondott, az az, hogy megújítjuk ezt a kötelezettségvállalásunkat a milleniumi stratégia fényében segíteni kell az kevésbé fejlett országoknak, aztán kiemelni az, hogy nagyon fontos eh, a segélyek célba jutásának, a hatékonyságának a növelése és a fejlődéshez való jog kihangsúlyozása. A harc eh, a korrupció ellen és az adóelkerülés eh, ellen nagyon fontos, és a konfliktusok megelőzésének a, a fontosságát is ki kell emelni. A, a, szeretném hogyha egy utalás történne a pénzügyi tranzakciók adójának a kérdésére. Úgy vélem, hogy a bizottságunkban szokás elfelejteni az, hogy azoknak az országoknak a, nagyon sok olyan ország van, amelyik amiben a szegények nem, nem, a szegények nem csak a kevésbé fejlett országokban vannak, hanem a fejlődő országban vannak úgy szinten, és ezért nagyon oda kell figyelni. Ki kellene emelni az, hogy az egyenlőtlenségeket meg kell szüntetni, hogyha meg akarjuk szüntetni a szegénységet a világban. Szeretném, hogyha nagyobb figyelmet kapna a nők helyzete, ugyanis nagyon egyenlőtlenül és hátrányosan egyenlőtlenül szerepelnek a szegények sorában. Úgy gondolom, hogy a nők helyzetének a javítása alapvető alapvető a fejlődés szempontjával. Ugyanakkor azt szeretném, hogy a fejlődési politikák jobban koherensebbek és következetesebbek legyenek. Megadom a szót Piker Craig McKay úrnak a szót a bizottság képviseletében. Köszönöm, ennek asszony. Ami az álláspontunk kidolgozását illeti, az első tárgyalásokat tanácsban az ENSZ munkabizottságban március 15-én kerülnek sorra. Jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az LDC-kre és az MDG-kre fókuszáljunk, többek között azokból a szempontokból is, amelyeket említettek a jelentésben, amely a Stifler asszony készített a külügyi bizottság számára. Úgy gondoljuk, hogy az is fontos, hogy jogokat jogokra alapozzuk a fejlesztést, e, nem ön, önmagában egy elméleti fejlődéshez való jogra kéne figyelnünk, hanem az emberi jogokra és a fejlődés, a fejlesztésre együtt. Ezt az e, tavalyi mdg elfogadásakor is világosan láttuk. Támogatjuk azt is, hogy a jövőben egyre inkább e, felhasználjunk olyan finanszírozási eszközöket, amelyek a fejlesztést elősegíthetik. Cortez úr a legutóbbi felvetéssel kapcsolatban egyetértünk, hogy fontos, hogy az NDG-kre és az LDC-kre összpontosítsunk. Fontos a korrupció és küzdelem, fontos a nők szerepének erősítése általában a fejlesztési politikánk tekintetében is, de úgy gondolom, hogy az ENSZ közgyűlés eh, szempontjából is meglehetősen fontosak ezek. Köszönöm. Madame Stifler, vous avez la parole pour conclure. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan akartam csinálni, úgyhogy rosszul csináltam. Rosszul nyomtam a gombot. Amit eh, Cortez úr említett, eh, valóban pontosítani kell például a pénzügyi, innovatív pénzügyi mechanizmusok kérdését, eh, a nőkkel is többet kell foglalkozni. Nincs hozzátenni valóm, egyetértek az, amit ön említett a tartalom kapcsán. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Átadom most az elnöki széket Stifler asszonynak az utolsó napi rendi ponthoz. Donc, euh, nous allons passer au point. Most pedig rátérünk a 14-es napirendi pontra. Az Európai Unió és a Szélség Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapítása szóló új jegyzőkönyv. Az utolsó napi rendi pont, utolsó előtti, saját magamhoz vezet, a véleménytervezetemhez megadom magamnak a szót, ez nagyon praktikus dolog így. Igyekszem röviden beszélni. Na most két jegyzőkönyv megállapodásban arról van szó, hogy a szerződő felek kötelezik magunkat az összesek halászati gyakorlatával kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy politikai párbeszédet folytassunk a szükséges reformokról, a megállapodásban szereplő 16 milliónál nagyobb összeg, ez az általános mennyiség, amely az Európai, amely az Európai Unió halászati alámányának a szerepvácsot illeti, nagyon fontos. Tehát meg van adva a maximalizált halászási vagy kihalászási ráta. Ha túl lőnek ezen a célon, az éves összeg kétszeresén az összeg, amely a kiegészítő mennyiségre vonatkozik, ezt a következőben kell kifizetni. Egy nagyon fontos téma ennek az alapnak a mobilizása. Ezeket az összegeket a szélső hatóságoknak utalják, és az ők kizárólagos hatáskörbe tartozik. Fontos, hogy kik a kedvezményezetének az alapnak. Zárásképpen azt mondanám, hogy a szerződés a halászati ágazatban nem csak jogo, vagy jogszerű eszköze annak, hogy a harmadik országok halál, halállományhoz hozzáférnek az EU tagállamok, nagyon fontos persze a tengeri halállomány fenntartható kezelése. Az európai adófizetőt csak fejlesztési célokra szabad mozgósítani, a halász közösségek életminőségének javítására, képzésük javítására kell fordítani az összegeket, és új munkahelyeket kell teremteni helyi szinten. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mielőtt a megállapodás hatályba lép, a következőket vegyük figyelembe. Nagyon fontos az átlatótonság, az elszámoltatás, ami a teljes, a pakot, tehát a, a kifogás, vagy a kihalászási rátát határozzák meg. Na, ami a helyi halászok munkakörmények kivitását nagyon fontos. Minimum követelményeket kell meghatározni, ezeket figyelembe is kell tartani, és tiszteletben kell tartani. Nagyon fontos, hogy jelentések készüljenek rendszeresen. Köszönöm szépen. Keller asszony egy szót. Köszönöm szépen, röviden fogok fogalmazni, és ebben az esetben is ahhoz ragaszkodom, hogy legyen a régiónak egy meghatározott felső határ. A faj, ami itt halászható, ez egy migráns faj, és ne csak felső határt határozok meg a szeselek számára, ez olyan, mint egy kiegészítő kifizetés, amely adott felső határtól indul, felső határt szabjunk meg az egész régióra, ne csak az országra. A bizottsághoz a következő kérdést intézném. A bizottság mit tesz annak érdekében, hogy csökkentse azt a halászati agregáló rendszert használjuk, ahol külön csalékkal odavonzunk több halat, és több halat fogunk ki. Ennek a módszernek milyen hatása van a Seychelles szigetekre? Előbb. Nos, most megadom a szót a bizottságnak, Alessandro úrnak. Megkérem, hogy nagyon röviden szóljon hozzá, mert a tolmácsok 5 perc múlva abbahagyják a munkát. Köszönöm szépen, elnök asszony és előadó asszony. Három percben le tudnám zárni ezt a témát, akkor ez egy csoda lenne. Nagy figyelemmel követtem az jelentés bemutatását, nagyon érdekes, egyetértek néhány ponttal, és úgy gondolom, hogy meg kellene ragadni az alkalmat azért, hogy tájékoztassam önöket bizonyos konkrét pontokra, hogy konkrétan válaszoljak a kérdés, amit felvetett eh, képviselő, erre van egy percem, meg kell próbálni elkerülni, hogy visszatérünk azokra az eljárásokra, ezek a FAD, eh, Fishery Aggregated Devices, hogy ezeket ne használhassák. Mi eh, regionális szinten is dolgozunk. Az indiai óceán térségében foglalk, ezzel a témával foglalkozó szervezetével. Az exkluzív gazdasági térségek olyan harmadik országokkal, amelyekkel van megállapodásunk. Tehát regionális szinten is képviselve vagyunk. Ami a egy küszöbb értéknek a meghatározását illeti regionális szinten, azt kell, hogy mondjam, hogy itt nem regionális megállapodásról van szó, hanem bilaterális megállapodásról van szó. Ugyanakkor ez figyelembe veszi a regionális dimenziót, at, melyet ugyanaz a bizottság, a indiai óceán térségében működő bizottság dolgozott ki. Nos, a halállomány fenntartása a cél mindezzel, és figyelembe veszük mindazt, amit regionális szinten elértünk, és mindazt, amit bilaterális szinten. A, a Szesel köztársaság az egyik aktívabb és az egyik legdinamikusabb partner, ami az ö, természeti erőforrások megmentését illeti, a CTOI, amelyik az a regionális eh, bizottság, amelyik felügyeli a eh, természeti forrásokat a térségben. Nos, hogyha kapok még egy kis időt, akkor tisztázni szeretnék egy bizonyos kérdést. Eh, elnök asszony, szerintem fontos lenne, én mm, most tegyem meg, vagy később, mm, Parancsoljon, megpróbálok röviden összefoglalni. Ezt az új jegyzőkönyvet 2010-ben tárgyalták meg, és 2010-ben a külső dimenzió jelentés előtt volt, mi úgy gondoltuk, hogy szükség van arra, hogy a jegyzőkönyvnek bizonyos kulcspontjait eh, javítjuk. Például az, hogy két eh, szereplőt azonosítottunk az AXE egyik oldalra, úgy, ahogy a harmadik ország ez kívánt. A másik fél a szektoriális rész, amelyik az az, hogy mi legyen az, az időrend, és itt különböző értekezletek vannak, amelyek követik azt, hogy a célkitűzések, és itt ebben egyetértek, azért teszik mindezt, hogy mindenképpen támogassuk a hagyományos halászatot. A, a, a hagyományos halászat nagyon fontos a lakosság protein ellátása szempontjából. Egy másik kérdés, ami nagyon fontos, az a, a az az áradék, amelyik az egyezmény megszüntetését írja elő, amennyiben az emberi jogok sérülnének. Ez egy nagyon fontos. 2000 után minden egyes bilaterális egyezmény ez a, ezt a záradékot tartalmazza, ebben az esetben ez az első. Tehát, hogyha van emberi jogokkal kapcsolatos bármilyen probléma, akkor megszüntetjük a kifizetéseket, és hatályon kívül helyezzük a jegyzőkönyvet. Aztán egy másik dolog, amit szeretnék mondani. A, azok a pénzek, amelyek a szektoriális támogatás biztosítások megszakadnak, tehát hogyha nem fizetik ki az ágazatnak a támogatást, akkor megszüntethetjük ezeket a támogatásokat. Ez mindez annak érdekében, hogy elérjük azokat a célkitűzéseket, amelyeket el akarunk érni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a pontosításokat! nem kérem magamnak meg a szót, azt hiszem, hogy így gyorsan tudunk haladni. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a módosítók leadási határideje április 4, március 4-én délben jár le, a szavazás március 22-én lesz. Van egy utolsó napi rendi pontunk. A demokratikus ellenőrzés a fejlesztéssel kapcsolatos most pedig Görenc szónak ad meg a szót, a harmadik országban nyújtott uniós költségvetés támogatási jövője. Tirolian urat támogatja. Ő a kollégánk, Tirolian úr a munkacsoport ülésén van, azért vette helyette át a szót Görenc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, igyekszem hű tolmácsa lenni Torian úrnak most gyakorlatilag a nyomás akkor a bizottságra, mert azt mondja, hogy egyetért a bizottság javaslatával jelenleg a D munkacsoport, ilyen urat idézem, azt kéri, hogy jó hír önöknek, a 2013-as stratégiai dokumentumot nem szabad elvetni. Nagyon fontos a helyhatóságok szerepe. A munkacsoportunk azt szeretné, hogyha a bizottságot és az ECD bizottságot a következőkről tájékoztatnánk. Annak érdekében, hogy vegyék figyelembe a tematikus program elindítását. Hat ajánlás van, amelyet munkacsoportunk készített a stratégiai dokumentum elolvasását követően. Kettőt ismertetnék most, ezek nagyon fontosak. Az első, nagyon fontos kiemelni, hogy három évvel azután, hogy működésbe lépett ez a program, néhány szereplő nagyon fontos a differenciáció, speciálisabb megközelítés az állami és helyi összereplők esetében. A bizottság tudomásul vette, hogy egy helyhatóság minden napja más, mint egy civil szervezeté. Hétköznapi intézkedések mások, néhány módosítót szeretnénk benyújtani ezen sajátosságokat illetően. Megállapítottuk a struktúrált párbeszéd kapcsán, hogy a módszer feszültséget okoz a civil szervezetek és a helyi hatóságok önkormányzatok között. Nagyon jó lenne, a rivalizálás nem alakulna ki a kétfajta szereplő között. Jó lenne, hogyha a bizottság ezen komolyan elgondolkozna, már megteszi, gondolom. 2014-ben le fog járni ez a program, és utána éves akcióprogramot kell kidolgozni. A második utolsó megjegyzés, és akkor mindenkit szabadjára engedhetünk. A bizottságunk rendszeresen ismételte ezt a kérést, nagyon fontos konzultálni a helyi szereplőkkel. Nem elegendő a jelenlegi eljárás. A bizottságnak nagyon fontos, tehát a struktúrált párbeszéd javítja a dolgok állását. Én tanulja voltam ennek, mert rendszeresen és ezek az ilyen struktúrált párbeszédeken ez a folyamat, amely makrogeográfia, makroföldrajzi jellegű, a jogosult országok esetében érdeklődést tanúsíthatnak az érintett országok. Nagyon fontos a helyi szereplők bevonása, tudatosításuk, a figyelemfelhívás. Ismerjük a korlátokat, mm az emberi erőforrások területén, amely nem teszi lehetővé, hogy minden delegáció elvégezze munkáját. Nagyon fontos például, hogy minden delegációban legyen egy személy, aki a konzultációért felelős a párbeszédét. Jó lenne, ha évente készítene a bizottság egy táblázatot a folyamat alakulásáról. Ezt szerettem volna ismertetni Tirolian kollégám nevében, aki nagyon sajnálja, hogy nem tud jelen lenni, nem tud az önöké lenni. Szerintem nagyon kedves volt a bizottsággal megjegyzéseit illetően. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy ilyen nagy számban hallgattak meg. Köszönöm, hogy hihetetlen figyelemmel kísérték javaslataimat. Köszönöm szépen, Görönz úr! A bizottság kíván-e? Véleményük Grossz asszony? Nem tudom, hogy mennyi időt adhatok önnek, nem is merem megmondani, hogy hány percet adok. Nagyon gyorsan. Ezeket a megjegyzéseket írásban megkapjuk, és akkor erről fogom majd tudni tárgyalni. Egy bizonyos idő múlva azt gondolom, hogy a megjegyzésekkel egyetértünk, már igyekszünk javítani a folyamaton, az eljáráson. Nem fogom tovább szoborítani a szót, majd komolyan fogunk erről tárgyalni személyesen. Egyek asszony, Ezeket a konklúziókat elfogadottnak tekinthetjük? Térüljen, úgy azt gondolom, hogy örülni fog, hogy megkönnyebbült a bizottság. Köszönöm szépen. Ezennel lezárom ezt a demokratikus ellenőrzési folyamatot, ami a demokratikus programot illeti. Tehát a nem kormányszervezetek és a önkormányzatok esetében most pedig van még egy pici napi rendi pontunk Keller asszony számára. A migrációs és bevándorlási menekültügyi kérdés. Köszönöm szépen, hogy a tomácsok itt vannak. Nos, a C munkacsoport a migrációs eh, tematikus kérdésekkel foglalkozott, és ahogy Mitchell is hallottuk korábban, a tematikus programokkal kapcsolatban. Ezeket a kommentárokat el lehet mondani a mi programokkal kapcsolatban is. Nagyon intenzív eszmecserét folytattunk a különböző bizonyos képviselőkkel, különböző kérdések, válaszok pörögtek oda-vissza. Nos, a konklúzió végsősoron az, hogy ahogyan Mitchell úr is mondta, ez a program is rendkívüli mértékben az EU értékekre koncentrál, nem az eh, EU érdekekre koncentrál, nem az értékek értelmében, hanem, hanem gyakorlatilag értékek szempontjában elsősorban az EU-ba irányuló migrációs áramlásokkal foglalkozik, és nem a dél-dél eh, migrációra. Például nagyon eh, nehezen bizonyulhatók bizonyos vonatkozások, és a szegénysége való kapcsolat, a, ugye egyrészt a hamisításokkal kapcsolatban, másrészt a határőrizeti szervek munkatársának képzésével kapcsolatban elég homályosak. Tehát ez ugyanazt a helyzetet vetíti előre, mint Mitchell úr említett korábban. Konkrétan itt felmerül az is, hogy a költségvetési tervezés rendkívül homályos, a tematikus prioritásokra szánt pénzekkel kapcsolatban csak azt látjuk, hogy minden tematikus prioritás kapcsán 10-30 százalék fog biztosításra kerülni. Ez eléggé zavaros, eléggé pontatlan. Az vonatkozó előírások megkövetelik, hogy, hogy konkrét összegek szerepeljenek az anyagokban. Nem is látom be, hogy miért nem lehet ezt megcsinálni. Aztán felmerül az a helyzet is, hogy a költségvetési allokáció nehézségei között tartozik, hogy nagyon szűkös a költségvetés, nagyon sok a prioritás, nagyon sok az ügy, amivel foglalkozni kell, és nem egészen világos, hogy ezeket a prioritásokat hogy fogják meghatározni azzal a nagyon kevés pénzzel, ami rendelkezésre áll. Végső soron kaptunk válaszokat, ahogy már említettem, tehát ez a 10-30 százalék százalékos adata ez megvan, de ez egy nagyon bőséges, bő tartomány, tehát nem túlságosan precíz szám. Ilyen pillanatban nem lehet azt sem bizonyítani ennek alapján, hogy bizonyos elvárások, illetve előírásokat megsértettek, vagy nem. Jelen pillanatban nem mondhatjuk azt, hogy ezt a technikus programot fel kell függeszteni, mert nincsenek megfelelő adatok. Micsador jelentésének sok problémája itt is érvényes. Hogy nézzen ki ez az, ez az intézkedés a jövőben a DCI? Ez nem csak a mi tematikus programunk szempontjából kérdéses, hanem a többi tematikus kérdések szempontjából is jó lehet itt kívüli fontossága van a demokratikus felülvizsgálat gyakorlatának valamennyi tematikus kérdés szempontjából. Köszönöm. Monsieur Pennington, si vous voulez, quelque... Pennington úr, szeretnénk hozzászólni röviden? Thank you, Madam Köszönöm elnök asszony, csak röviden. Nagyon érdekes vitát folytatunk, és köszönjük szépen azokat a megjegyzéseket, amelyeket hallottunk kedves asszonytól. Nos, bőséges további információt biztosítottunk, és bízunk abban, hogy ebből látszni fog, hogy bennünket nagyon is érdekel az Európai Parlament érdeklődése, tehát számunkra fontos, hogy ezt kielégítsük. Nagyon érdekes, hogy a két intézmény együttműködik, például ugye tendereztetési eljárással határozzuk meg a költségvetés egy jelentős részét. Minden esetre próbálunk minden prioritásnak megfelelő fontosságot tulajdonítani, és a program lefutását követően remélhetően ezt be is tudjuk majd mutatni önöknek. Köszönöm szépen, Keller asszony. That we are planning to have in the... Ezt csak hozzátenném, hogy március végén szeretnénk megfelelő állásfoglalást elfogadni, amely írásba foglalva, hogy milyen problémákat és nehézségeket látunk. Okay. Merci beaucoup. Si vous voulez... Rendben van, köszönöm szépen. A akkor a következő ülésünkön elfogadjuk ezeket a konklúziókat. Van az egyéb napi rendi pont, nincs egyéb kérdés. Nos, a következő ülés, de, Deve ülés dátuma március 20-án 15 órától 18 óra 30-ig. Köszönöm szépen mindenkinek, és külön köszönöm a tolmácsok türelmét.